Passiamo allora cominciare. Jó reggelt kívánok! Meg tudjuk kezdeni a munkánkat. És előzetesen, mint mindig, emlékeztetem a résztvevőket, hogy az ülésünk egészét filmre veszik, és az interneten is közvetíték. Ez egy hivatalos bejelentés, amelyet minden alkalommal meg kell tennem, de most külön jelentősége van Azért, mert látom, hogy kevés parlamenti képviselő ül itt a teremben, de azt nem szeretném, hogy a szakértőink elbátortalanodnának. Remélem, hogy mások is érkeznek majd még a terembe. A jelenlévők mindenképpen nyugodtan vegyenek részt az ülésen, hiszen az interneten is követhető az előadásunk. Szeretnék még valamit mondani. Dafur és Galtieri úr kérdéséről elgondolkodtam. Ők ezt ugye tegnap tették fel a végszavazás érvénytelenségéről a cseh köztársaságban. Hát a lényegi témáról ugye már tegnap is beszéltünk, helyén való megjegyzéseket tettek, de nekem eljárás jogi kétségeim merültek fel tehát nem tudtam, hogy ugye fel lehetett tenni például ezt a kérdést akkor, ha már lezárták az ülést, és ugye nem a szavazás során teszik fel. Hogyha arra gondolunk, hogy ugye mi történik egy plenáris ülésen, akkor mondjuk azt a választ tudnám adni, hogy azért a kivétel az így nem volt, nem létezett, nem volt megfelelő, nem volt időszerű, de az elnök hozza meg a döntést. Én úgy gondolom, hogy ki kell jelentenem, hogy a tegnapi végszavazás nem érvényes, és ez azt jelenti, hogy meg kell ismételnünk, de csak a végszavazást, nyilván nem az egész szavazási munkát, hanem csak a végszavazást, méghozzá a következő olyan szakbizottsági ülésen, amikorra egyébként is szavazást terveztünk be a napi rendbe. Köszönöm szépen, hogy felvetették ezt a kérdést. És ugye természetesen elektronikus rendszerrel szavazunk. Az elektronikus rendszer nem mutatja ki azonnal, hogy ki hogyan szavazott, nem ad neveket. Ugye készfeltartásnál lehet látni rögtön, hogy ki merre szavaz viszont akkor még nem tudjuk pontosan, az elektronikus rendszer ugye megmutatja, hogy mindenki szavazott-e, aki szavazhat és akinek szavaznia kell, viszont a neveket nem tudjuk beazonosítani azonnal. Nos, tehát ennyit akartam csak mondani még a tegnapiakkal kapcsolatban, és térjünk is rá a mai témánkra. Ennek a mai meghallgatásnak az a címe, hogy az állampolgárok közvetlen részvétele egy európai, egy demokratikusabb Európa modellje ez a címünk. De már nagyon régóta beszélünk a demokratikus deficitről, amelyet megpróbált a Lisszaboni szerződés orvosolni. De nagyon sokak értékelése szerint nem sikerült még olyan garanciákat teremteni, amelyek valóban garantálják a demokratikusságot. Persze két aspektusa van ennek Eh, van egy strukturális jellege is, úgy kell eljárni, hogy a lehető legjobb eh, módon, legnagyobb mértékben a meghozott döntések azok valóban az állampolgárok döntései legyenek. Persze van egy pszichológiai megközelítés. Ugye nagyon fontos, hogy az európai nép, az európai állampolgárok valóban európainak érezzék magukat. És bizonyos mechanizmusokat lehet tanulmányozni hát hogy is mondjam, még akkor is, hogyha az eszközök szempontjából közelítjük meg a kérdést. Tehát például azt megnézzük, hogy hogyan jelenik meg, hogyan manifestálódik konkrétan az európai állampolgárok akarata, véleménye, és így tovább. Hát vannak itt azért hiányosságok, ha azt nézzük, hogy az állampolgárok tudatossága milyen, mennyiben vannak tisztában azzal, hogy részt vehetnek itt a munkában, a döntéshozatalban, és így tovább. Ennek a szakbizottságnak ugye igen nagy feladatai voltak. A Lisszaboni szerződés 11. cikke sorolja fel, a, vagy utal a részvételi demokráciára, ennek a részvételi demokráciának az elvére. Ez nem újdonság egyébként viszont a garanciák, amelyeket megteremtünk, azok újak. Tehát nagy munkát végzett ez a szakbizottság, kidolgozott nem csak egy, hanem két rendeletet is. Az első ugye a végrehajtási rendelet, tehát a 211-es rendelet, ami nagyon fontos, ezt tavaly készítettük el. Nagyon sokat foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Azt is gondolom, hogy az állampolgári kezdeményezések, amelyeket ugye már rögzítettek nagyon érdekesek, tehát tíz ilyen kezdeményezés van eddig, és gyűlik az aláírás gyűjtés. Hát még akkor is, ugye, hogyha problémák merültek fel, azért ismerjük be, hogy az internetes rendszer és az egyáltalán a, a rögzítés, az aláírásgyűjtés, stb. E, problémákat támasztott, még biztonsági problémák is felmerültek, tehát azért nem minden tökéletes. a, ha valaki csatlakozik egy ilyen kezdeményezéshez, akkor azt utána nem tudja visszavonni, vagy ne lehessen letörölni a neveket, és így tovább, még itt nem minden tisztázott. De persze nem az az egyetlen lehetőség az állampolgári kezdeményezésre, amely erősítheti a demokratikusságot Európában, más rendszereket is meg kell gondolnunk, át kell tekintenünk, de majd meghallgatjuk az önök véleményét. Hát nem lehet beszélni részvételi demokráciáról, nem úgy beszélhetünk az Európa, európai demokráciáról, eh, mint mondjuk a görög agórában, hiszen az egy kisebb közösség volt. Az Európai Unióban ugye több mint fél milliárd állampolgár él és adja az európai állampolgárok tömegét, tehát azért eh, kell némi fantázia, hogyha át akarjuk gondolni, hogy még milyen módszereket, technikákat alkalmazhatunk arra, hogy javítsuk a e, demokratikusságot. Ugye a német alkotmánybíróság utalta arra, hogy hogyan is hozzuk létre, teremtsük meg a démoszt, az európai démoszt. Tehát azt a népet, amely kifejezi a véleményét, és amely tudatos is. Tehát ezeket, többek között ezeket a kérdéseket tettük fel ma szakértőinknek. Több szakértő is itt van körünkben. Krisztián Jörgesz az első, Bruno Kaufmann a második, Schiller professzor a harmadik, Kirchgesner, Gep, dr. Gebhard Kirchgesner a negyedik, valamint itt van majd még körünkben dr. Ulrike Liebert, dr. Andreas Gross és dr. Nadja Braunbinder. Mindannyiuk egy-egy konkrét témáról tart majd nekünk előadást. Azt a, az időbeosztást elítottuk fel, hogy két szakértőt hallgatunk meg, minden szakértőnek 15 perc áll rendelkezésére, és a két előadás után egy kis párbeszéd következik a szakbizottsággal. Sok szeretettel üdvözlöm, és meg is köszönöm egyben Heftár kollégának a munkáját, mert ő volt az, aki erre a találkozóra gondolt, a szervezésben nagyon sokat segített, aki a döntő lökést megadta ehhez, és ugye a 211-es rendelethez is nagyon sokat hozzátett, tehát ezért azt hiszem érdemes neki is átadni a szót egy rövid bevezetőre, tessék. Ja, herzlichen. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is sok szeretettel szeretném üdvözölni szakértőinket, és valamennyi résztvevőjét, vendégét ennek a mai meghallgatásnak. Úgy gondolom, hogy a mai egy különleges alkalom. Éppen ezért reméltük, hogy többen leszünk ma, de ezzel együtt is azért ö, vendégeinek és, és tagjainknak is mondom, hogy nagyon intenzív nap elébe nézünk, sok párhuzamos ülés zajlik, és részben azért nincsenek itt a kollégák, mert más üléseken kell lenniük. A polgárok demokratikus részvételével, a közvetlen demokráciával, annak lehetőségeivel fogunk foglalkozni az Európai Unió tagállamaiban. Ez a kérdés minden egyes nappal aktuálisabbá válik, ugyanis egy supranacionális közösségben, amely felé az Európai Unió tart, és a föderatív államiság kereteik között, amely felé tartunk, egyre fontosabb kérdés, hogy hogyan lehet megszervezni a közvetlen demokráciát. Ha nem sikerül ennek a megszervezése, akkor a polgárokban az fog kialakulni, hogy miközben szuverenitását tagállamiknak az EU részben átveszi, ugyanakkor a demokratikus ellenőrzés részvétel lehetősége nem alakult ki, akkor az európazálódás, a nemzetközi válása a politikai döntéshozásnak egyben a polgárok részvételének végét jelentheti. Ezt nyilván nem akarjuk. Demokratikus Európát akarunk, ahogy azt az alapjogi karta és a szerződések is megfogalmazzák. Ugyanakkor azt látjuk, hogy nem sikerült még választ találnunk arra a kérdésre, hogy a nemzetállamon kívül hogyan szervezhető meg a demokratikus részvétel. Márpedig Európa jövője szempontjából ez egy óriási kérdés. Európa csak akkor lesz siker történet, és akkor érje el az emberek agyát és szívét, hogyha a demokráciát nem csak meg tudjuk őrizni, hanem a polgárokhoz közelebb tudjuk hozni, és úgy érzik a választópolgárok, hogy közvetlenül beleszólhatnak az európai politikai döntéshozásba, hogy van súlya a szavuknak. Képesek befolyásolni az európai döntéseket. Ha ez nem sikerülne, és az alakulna ki az a kép a polgárokban az európai struktúrákról, hogy ez egyre technokratább, és a polgárok csak nézői az eseményeknek, és nem tudhatják, hogy hogyan avatkozhatnak be ezekbe, akkor egyre jobban elfordulnak Európától, és ezt minden áron meg kell akadályozni. A kérdés ö, még a mi kompetenciánkon is túlmutat, ugyanis az a kérdés, hogy egyáltalán a nemzetállamokon kívül lehetséges a demokrácia, ezt még senki nem próbálta ki a supranacionális, transnacionális szervezetekben világszerte többnyire a kormányok képviselői ülnek, ugyanakkor egyre több fontos döntést hoznak meg a világban. Tehát a polgárok részvételének a kérdése általában merül föl a globális kormányzás korszakában. Ugyanakkor Európa végül is lelkesítő történet, ugyanis az utóbbi két, két évtizedben Európa került ehhez legközelebb. Az Európai Unió tagállamaiban helyi, regionális és tagállami szinten nagyon sokféle módja alakult ki a részvételnek, és ezekkel egyre jobban élnek ezek a tagállamok. Tehát egyfelől a polgárok is szeretnének egyre jobban beleszólni a folyamatokba, másfelől egyre több módját ö, alakítják ki különböző szinteken ennek a, a polgárok maguk és ezekkel az eljárásokkal, módszerekkel egyre jobban élnek is. Németországban elmondanám, hogy a második világháború vége óta, vagyis 45 és 90 között, 45 év alatt több száz döntést hoztak csak helyi szinten, így közvetlen demokratikus módszerekkel, tehát néhány század csupán, 1990 és 2011 között azonban ez ezres nagyságrendűre nőtt. Tehát jelentősen megnőtt a közvetlen demokráciában résztvevők aránya és az így hozott döntések száma. Önök közül is sokan helyeket fogalmaznak meg ennek lehetőségeiről. Sokan szóvá teszik, hogy ez gyakran csupán populista döntés lenne, hogyha konkrét pénzügyi döntéseket kéne hozni. A polgárok nem tudnak, nem tudhatnak az adó mértékekről, a pénzekről dönteni. Ha a polgárok kezébe adjuk a gyeplőt, akkor a legrövidebb időn belül befutsol majd a kormány, az önkormányzat ugyanakkor vannak empirikus tapasztalataink, amelyek ennek pont az ellenkezőjét mutatják. Ott, ahol a polgárokat bevonják a döntésekbe, akár ilyen konkrét adó pénz kérdésekbe is, ott sokkal hatékonyabban, felelősebben bánnak a polgárok az adófizetők pénzével, és ott jóval kisebb az eladósodása is az adott kormányzati egységnek. Ezek a tapasztalatok arra utalnak, hogy a polgárok közvetlen részvétele nem egyszerűen az ő igényei kielegítését jelenteni csupán, hanem azt is, hogy ebben kormányzati politika szempontjából fontos, jó potenciál van. Lehet, hogy jobb döntések jönnek ki egy olyan rendszerben, ahol széles körű az egyeztetés az adófizetőkkel. Tehát a participatív demokrácia, a reprezentatív demokrácia új szakaszát érik meg ezeken a helyeken, és szeretnék, hogyha az erről szóló vita itt a parlamentben is kiteljesedne. A képviseleti demokrácia esetében nagyon sok téma keveredik a választások során. A személyi választása és a konkrét politikai célok választása. A közvetlen demokráciában mindig konkrét kérdések állnak a középpontban, amelyekre a választ kerestetik. És mondom, empirikus felmérések mutatják, hogy nem csak a legitimáció szempontjából jó az ilyen rendszer, hanem szakmailag is gyakran jobb döntések születnek így. Többségileg jobb döntések. Ma olyan szakértőket hívtunk meg ide, akik évek, évtizedek óta foglalkoznak a kérdéssel, szeretnénk tőlük tanulni, szeretnénk tőlük megtudni, hogy milyen jó és rossz tapasztalatokat gyűjtöttek eddig, és véleményük szerint az Európai Unió szintjén ezen eszközök közül melyek lehetne megragadható, továbbfejleszthető, értelmezhető, alkalmazható. Vagy vannak-e olyan új módszerek, eljárások, utak, amelyeket még ki kell dolgozni ahhoz, hogy az Európai Unióban is alkalmazhatók legyenek, és a közvetlen demokrácia eszközévé válhassanak. Ez tehát a mai kérdés, feltevés szakértőink felé. Remélem mindenki megkapta a programot. Terveink szerint Két panelben fogunk ma ö, eszmét cserélni. Kétszer két bevezető előadást hallgatunk meg, és utána pedig lehetőség lesz a képviselők és az előadók közötti párbeszédre, sőt, a harmadik fél is meghívásra került. Délután pedig a hármas panelban három előadást fogunk meghallgatni, és bőven hagytunk időt, mind az előadók közötti eszmecsere és a bizottságunk, illetve más bizottságokból hozzánk látogatók és az előadók közötti párbeszédre. Elnök úr már röviden vázolta, hogy kiket hívtunk meg, ezért azt javaslom, hogy közvetlenül, ha Kazini elnök úr is egyetért, közvetlenül megadjuk a szót Krisztián Jörgesz úrnak a Brémai Egyetem szakértőjének. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr, a meghívást. Ez valóban nagy megtiszteltetés számomra. De azért nem olaszul, hanem angol nyelven fogok beszélni, mert ezt a szokást alakítottuk ki, angolul szinte mindenki ért. Tehát angolra fogok váltani, és ezt azért teszem, mert a hallgatóság körvetlen részvétele angolul könnyebb lesz, és remélem, hogy az angol tudásom megfelelő lesz ahhoz, hogy az üzenetemet közvetítsem. Én egyetértek azzal, hogy a jelenlegi körülmények között Európában most még több okunk van arra, mint bármikor máskor, hogy intenzíven beszéljünk arról, hogy hogyan erősíthetjük meg a demokráciát az Unióban minden szinten. és a hozzászólásom az ehhez fog igazodni, egy kicsit abstrahálok is, de a szervezők azt mondták az előadóknak, hogy legyenek szívesek, gyakorlati javaslatokkal álljanak elő, és magyarázzák el a helyzetet. De ugyanakkor az is igaz, hogy most olyan időket élünk, amikor nagyon fontos általános vita zajlik az demokrácia jövőjéről Európában és arról is beszélünk, amely, amit most Hefner úr is említett, hogy milyen feszültségek alakultak ki. Egyfelől a kormányzás technokrata formái között, illetve a demokrácia erősítése között, és ez lesz az én előadásom középpontjában is ez a téma, tehát ezek a feszültségek. Először is azzal kezdem majd, hogy megnézem a törvény betűjét, ugye a szenvedélyes, ló, szenvedélyes ügyvéd és jogász az mindig így kezdi a munkáját. Ezek után kitérek majd két javaslatra, amelyek nem régiben születtek. Új demokráciai részvételi formát javasolnak. Az egyik javaslatta két kollégám, két firenzei kollégám állt elő, a másodikkal pedig nem más, mint Jürgen Habermas, a nagyra becsült tudós. Végül pedig a harmadik részben majd a saját véleményemet mondom el a demokráciáról. Az első lépés. Hát mit is mond nekünk a szerződés a részvételi demokráciáról? Hát ezt mindenki tudja, hiszen az Európai Konvent állt elő először ezzel a fogalommal, ezzel a javaslattal, és a szerződésbe is ö, megtartották ezt, vagy hát ö, beépítették a részvételi demokrácia, egy alapelv, és ez nincs ellentmondásban a reprezentatív demokráciával, hanem inkább kiegészíti a reprezentatív demokrácia elvét. Természetesen ez egy alapvető jelentőségű kérdés, és az európai politika fontos kérdései mindig e körül forognak. A Német Alkotmánybíróság is kommentálta ezt a témát, gondolom, hogy önök ezzel tisztában vannak, de azért esetleg idézhetnék az ítéletből, tehát a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatos ítéletről van szó, ahol a Német Alkotmánybíróság kijelentette, hogy a Lisszaboni szerződés életbe lépése után is olyan helyzet állt elő, hogy az Európai Unióban nincsen meg a megfelelő politikai döntéshozatali testület, amelyet egyenlő jogokkal bíró választó polgárok választottak volna. Az új részvételi demokrácia elve, tehát az alkotmánybíróság szerint nem elegendő és nem kompenzálja a, demokra- a reprezentatív demokrácia hiányát és a választók egyenlőségének hiányát. A kérdés, hogy vajon most a német alkotmánybíróság zsákutcából vezetette minket, vagy sem. Hát szerencsére általában az igen, de érveket használják, és elmagyarázzák ugyanebben az ítéletben, hogy igen, az igaz, hogy az állampolgárok pusztán deliberatív részvétele a politikai döntéshozatalban nem helyettesítheti természetesen a legitimációt, de a részvételi demokráciának ilyen elemei kiegészíthetik az Európai Közhatóság legitimációját. Tehát a decentralizált részvétel potenciálisan ezt a kapcsolatot, a legitimációt, a demokratikusságot megerősítheti. A szakirodalmat ismerve tehát azt mondhatjuk, hogy nincs ellentét a két fogalom között, a részvételi demokrácia elemeit megtaláljuk az alkotmányosan működő államokban. És egyébként majd az előadásom végén el is magyarázom, hogy én hogyan látom ezt, szerintem hogyan lehet demokratikusabban megszervezni az Európai Unión belüli elő, együttműködést. Jogi vagy elméleti vitákba nem kívánok most nagyon belemenni, hanem inkább a második részre térnék ki, arra, hogy milyen javaslatok születtek a demokrácia megerősítésére az unión belül. Két ilyen javaslat született, és úgy tűnik, hogy mérföldek választják el őket, mégis ugyanaz az ok volt a motiváció, mindenki tudja ezt, a pénzügyi válság mindkét javaslat megpróbál választ adni a feszültségre, ami kialakult egyrészt a válságkezelés, illetve a demokratikus elkötelezettség között nem fogok megint részletekbe bocsátkozni, de azért elviekben azt hiszem könnyen érthető, hogy mi az alapgondolata ezeknek a javaslatoknak. Az első a demokratizációt úgy képzeli, hogy az Európai Bizottság elnökének megválasztásában legyen a parlamenti részvétel. Ez nagyon közvetlenül érinti ezt az intézményt, ez a javaslat. Először Miguel Poyares Maduro foglalkozott ezzel a gondolattal, aki egy bíra volt az Európai Bíróságon, illetve Matthias Kuhn professzor. Az Allgemeine Zeitungban is láttam egy cikket, amely leírta, hogy Barózó védi ezt a, védelmezi ezt a gondolatot, támogatja ezt a javaslatot. Két érvet használnak fel a szerzők, amelyek nagyon fontosak. Az egyik a strukturális korlátok, amelyek az autonóm demokratikus döntéshozatalban megvannak. És azt mondják, hogy hát igen, a nemzeti döntéshozatal nagyon-nagyon sok területen, mondjuk az atomenergia, vagy fiskális politika és egyéb területeken kihat a többi tagállamra is az unión belül. Tehát azok az emberek, akik ezeket a döntéseket meghozzák az egyik tagállamban, nem veszik mindig figyelembe, és nem is senki nem gyakorol rájuk nyomást arra vonatkozóan sem, hogy ezt figyelembe vegyék, hogy a döntéseiknek milyen hatása van a többi tagállamban. Ez még elfogadható, ez az érvelés. Azonban van egy másik olyan gondolat, ami egy kicsit kevésbé elfogadható. Maduro és Kump kolléga tovább, Kump kolléga tovább lép egy kicsit, és azt mondja, hogy ha ilyen külső hatások megvannak, akkor egy nemzetek feletti hatóságot kell létrehozni, ami ezt kompenzálja. A nemzetek feletti hatóság, amelyet látunk tulajdonképpen most megformálódni, ugye a válságkezelés miatt, a bizottság, a kormányok által létrehozott testület, de nem legitim testület, hogyha a reprezentatív vagy parlamenti demokrácia szemszögéből nézzük. Mit mondanak tehát a szerzők? Még egyel tovább lépnek, és azt mondják, hogyan lehetne olyan válságkezelési formát megteremteni a nemzetek feletti szinten, amely demokratikusabb lehetne. És így állnak elő a bizottság elnökének közvetlen megválasztásával. Ezt úgy képzelik el, hogy pártok, pártcsaládok állítanának jelölteket az európai közvélemény elé. És az a mögöttes gondolat, hogy mivel be kell mutatni a programot és a személyeket, ezért az európai folyamat egy kicsit politikaibb lenne, demokratikusabb lenne, és ez már előrelépést jelentene. Hát nekem megvannak a kétségeim e felől, meg is mondom, hogy miért. Először is nem látom, hogy az így megválasztott eh, bizottsági elnök hogyan tud beilleszkedni a munkába, vagy hogy később hogyan rendelkezhet a megfelelő tekintéllyel, autoritással ahhoz, hogy mondjuk kritikus fontosságú döntéseket hozzon meg, amelyek mondjuk nagyon sokba kerülhetnek esetleg az Unió bizonyos tagállamainak. Miközben mások szolidaritást várnak el, ezzel érvelnek, és így tovább. Tehát lehet látni, hogy milyen konfliktusok alakulnak ki, a konfliktusokat most megpróbálják ezzel megoldani, hogy a bizottság elnökét közvetlenül választak, hát szerintem azért ez nem tökéletes megoldás, de legalább egy javaslat. Aztán a második javaslat ugye Jürgen Habermas javaslata volt, a Frankfurter Allgemeinét biztos olvasták, egy másik manifestót is megfogalmazott, hát gyakorlatilag ő hetente ír egyet, és ez a második manifestó, az a második nyilatkozat nagyon-nagyon határozott és erős hangon szólt. Ő kritizálta ugyanis azt a politikai folyamatot, amelyet most látunk működni. Ugyanakkor Jürgen Habermas azt is kiemelte, hogy Európa mennyire fontossá vált. Az ő véleménye szerint Európa az egyetlen esély, az európaiaknak nincs más esélye a problémák megoldására. Tehát ezt írta. Na most mit is javasol ő? Először is ő úgy gondolkodik Európáról, mint ahogy ezt ugye hallottuk itt a bevezető megjegyzésekben, tehát sem nem szövetség, államszövetség, sem tagállamok lazatársulása. Az ő véleménye szerint olyan állampolgárokból áll Európa, akik két kettős sapkát, kettős funkciót viselnek. Egyrészt nemzeti állampolgárok, másrészt pedig európai állampolgárok és Habermas azt mondja, hogy nem úgy kell megoldani a feszültséget a nemzet és az európai ö, szint között, hogy ö, föderációt hozunk létre. Persze nem megy ennyire a részletekbe, de az alap gondolata az, hogy népszavazásokon kell népszavásokon keresztül kell ezt megszervezni, vagy esetleg egy új konventen keresztül. Ez tényleg egy olyan javaslat, amely megpróbálja megerősíteni a részvételt, az európai állampolgárok részvételét a döntéshozatalában. Hát Habermas mindig is hajlamos volt utópiák felé elmenni, egyébként ez az egyik jó tulajdonsága, de hát az az igazság, hogy a válság, amíg a válság tart, én nem látom, hogy ezt hogy lehetne megvalósítani, és azt sem látom, hogy ezek a különböző kezdeményezések és politikai Tehát, hogy ezek a kezdeményezések és javaslatok hogyan lehetnek működőképesek. Habermas most nem arra gondolt, hogy egy új politikai programot vagy gazdaságpolitikát tervezzen meg. Inkább arra gondolt, hogy a fórumok meg létrejöjjenek, amelyek politizálhatják ezt az európai folyamatot, és hogy meg legyen a támogatás, a legitimáció, legyenek közvetlen választott intézmények, tehát a részvételi demokrácia elve megvalósuljon. Látok egy gyengeséget még ebben az érvelésben is. Tehát nem tudom, hogy milyen mértékig lehet elhinni ezt. Tehát mondjuk feltételezzük, hogy a, ha a hatalmat az európai, a döntéshozást az európai szintre emeljük, akkor ennek mi lesz a hatás, hogy a nemzeti szintről gyakorlati nehézségek merülnek itt fel, de én még egyszer mondom, hogy azért nagyon lelkes vagyok, és én mindig nagy csodálattal tekintettem erre a gondolatra, tehát hogy az európai folyamat az így működhetne az állampolgári népszavazásokon keresztül, tehát hogy nem csak a dánok vagy az írek tudnának így dönteni, hanem ez egy széleskörű kezdeményezés lenne, és akkor a végén egy új európai konvent jönne létre. Persze nem lehet mindezt egyik napról a másikra megvalósítani, és felmerül a kérdés, hogy addig is mit teszünk. Hát itt jövök én a javaslataimmal. Én is azért komplex javaslatokat dolgoztam ki, de legalább van arról fogalmam, hogy hogyan is szeretném látni az európai politikai testületek megjelenését, fogalmi kialakítását. A normatív kiinduló pontom az mindig a régi képlet, vagyis hát nem is olyan régi, a sok egység a sokféleségben mottóból indultam ki. Tehát nem úgy lehet megteremteni ezt a közösséget, hogy mindenütt a szabályozásban és így tovább az uniformitásra törekszünk, mert persze megvannak a kölcsönös függőségek, de az együttműködési folyamatot mindig újra és újra visszautaljuk az állampolgárokhoz. Két alapelvet szeretnék bemutatni önöknek, ezeken nyugszik a javaslatom, és aztán pedig, hát még igen kezdetleges formában lévő, ki nem dolgozott javaslatokat tudnék elmondani a megvalósításra vonatkozóan. Az első elv az gyakorlatilag hasonló ahhoz, amit Kum és Maduro kollégáim mondtak, tehát az európai jog legitim, mert kompenzálja a nemzeti demokráciák hiányosságait. Tehát ez eddig az alapfeltételezés, hogy kölcsönös függőségek alakultak ki Európában, ahol a nemzetállamok most már nem tudják megoldani a problémáikat autonóm módon, önállóan, és azt is elmondtuk, hogy ha valaki döntést hoz, az a döntés kihat a többiekre, a szomszédaira, és nyilván nem legitim ez, hogyha a többiek nem tudják ezt befolyásolni, itt merül fel a demokratikus hiány problémája, tehát az európai jognak ezt a deficitet orvosolnia kell. Ez ugye az európai jogi építkezés egyik sajátossága. Az európai jog több technikát is kidolgozott annak érdekében, hogy bizonyos feladatokat kényszerítsen a tagállamokra, illetve hogy nyomást gyakoroljon a tagállamokra. Ez még a Dijoni és egyéb ítéletek után, Cassidy Dijon és egyéb ítéletek után vált jellemzővé. De van egy másik dolog, ami nagyon fontos. Az a, annak a képességnek a hiánya, hogy konstruktívan reagálni tudjanak a tagállamok egy adott problémára valamint politikai reprezentatív testületet sem sikerült létrehozni európai szinten, amely ezt meg tudná tenni. Ez csak egy feltételezés, de mondom, egyfajta alkotmányosított együttműködésre lenne ehhez szükség. Habermas gondolata erről a kettős kapacitásról, kettős funkcióról, ugye, amivel az állampolgárok bírnak, tehát hogy nemzeti állampolgárok és európai állampolgárok, és ugye így részt vesznek a demokratikus folyamatokban pontosan tükrözi az én aggájaimat a politikai szándék kialakulása kapcsán. El kell azt ismernünk, hogy a tagállamok relatív autonómiája, illetve a sokszínűség továbbra is felvet majd olyan területeket, ahol nem lesz egy- egyetértés. És itt nincs olyan hatóság, amelynek megvan a végső kompetenciája, ami aztán legitimálna egy döntést, egy végleges döntést. Az európai állampolgári kezdeményezéssel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy pontosan ebből az okból tartom ennyire érdekesnek és csodálatosnak ezt az állampolgári kezdeményezést, mert ez lehetővé teszi, hogy az európai népek, állampolgárok között alakuljanak ki kapcsolatok, különböző tagállamok állampolgárai között, és aztán erre épülne a döntéshozatal, tehát a viták, a véleménycserék és így tovább képezik ennek az alapját. Persze nem tudjuk garantálni, hogy az ilyen javaslatoknak olyan konklúziója lesz, ami aztán majd mindenkinek tetszik, de azért azt elfogadhatjuk, hogy legalább az ilyen döntések figyelembe vették az Európai Uniós állampolgárok agályait, a különböző nemzetek tagjainak aggájait. És egy példa, amelyet tanulmányoztam egyébként, ez az atomenergia példája volt, most nem fogok részletekbe menni, ne aggódjanak. Nagyon érzékeny kérdés ez, de nagyon jól mutatja, hogy a nemzeti döntéshozattal milyen, hogyan hat a szomszédos tagállamokra, és még sincs európai hatóság, amely a végső döntést meghozná. Közben pedig meg kell szervezni azt a politikai folyamatot, amely valahogy eléri azt, hogy sikerüljön együtt élni az Európai Unión belül. A mai, mostani európai példa ugye a pénzügyi válság, és az, hogy milyen kockázatokkal nézünk szembe. Mert nagy árat fizetünk a válságmenedzsmentért. Nem tudjuk még mindig, hogy ez a válságmenedzsment megmenti-e az eurót majd, vagy sem. Mit láthatunk? Ez a tendencia, hogy a válságkezelést nemzetek feletti eh, technokrata jellegű testületen keresztül, döntéshozatali gépezeten keresztül próbálják megszervezni, ez azért fenyegeti a demokráciát. Habermas is ezt írja a manifestójában, és igaza van. Én német jogászként nem tudom megállni, hogy ne hivatkozzam a Német Alkotmánybíróságra és a múlt heti döntésre, ugyanis azt mondták, hogy a piacok, a német kormány, az európai közösség megkönnyebbült, mert azt mondta a bíróság, hogy igen, folytathatjuk, nem akadályozza a bíróság az integráció mélyítését, pedig féltünk ettől a Lisszaboni szerződések kapcsolatos ítélet után. Sikerült tehát a bíróságnak megvédeni a Bundestag költségvetési hatáskörét, illetve azt, hogy részt vesz a stabilitási mechanizmusban. Igen, de azért én hozzátennék még valamit, mert az ítéletnek egy részében a bíróság mond egy másik fontos dolgot, és ezt idézem. A stabilitási támogatás jóváhagyásával a Bundestag pontosan azt a befolyást gyakorolja, amit az alkotmány előír és részt vesz az ilyen támogatások összegének, feltételeinek meghatározásában, tehát a legfontosabb feltételeit határozza meg annak, hogy a jövőben az ilyen tőke támogatásért hogyan lehet fordulni. Hát azt mondom, hogy én, mint német állampolgár, akinek a pénzét mondjuk a Bundestag is gondozza, hát én megkönnyebbülhetek, az én demokratikus jogaimmal valóban foglalkozik valaki. Viszont uniós állampolgár is vagyok, és ebben a minőségemben nem vagyok ebben annyira biztos. Mi van a többiekkel, mi van a demokráciával a többi tagállamban? Ez miért nem valami alkotmányos, közös európai jellemző? A Bundestag miért nem tudja megkövetelni a többi politikai testülettől, hogy ők is tartsák be ugyanezeket az előírásokat és a megszorító intézkedéseket? tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy kőbe vési a kapcsolatot a megszorító intézkedések és válságkezelés között a bíróság. Az ítéletnek ez a része csalódottságot okoz, annál inkább, mert egy másik bekezdés még korábban az ítéletben sokkal pozitívabb volt. És abból indult ki, hogy nem a német alkotmány bizonyos elemeit kívánják védelmezni, hanem demokratikus folyamatokat és demokratikus döntéshozatalt kívánnak megőrizni, és ezt nyitva tartani. Ez egy sokkal konstruktívabb gondolat, mint a későbbi bekezdés, amit idéztem, és egyébként ennek a szellemében működik az Európai Állampolgári Kezdeményezés is. Ezek az érvek azt arra utalnak, hogy a költségvetési hatáskörök kell kapcsolatos problémákat nem egy hegemon szereplő oldhatja meg, és nem egy nemzetek fölötti demokrácia, hanem az, hogyha politikai folyamatokat szerveznek meg. Sajnos nekem sincs válaszom erre a kérdésre, és nem tudom, nem tudok arra sem választ adni, hogy hogyan kezeljük a pénzügyi válságot. Egy valamit tudok csak kiemelni megint, azt, hogy mi a fenyegetés a demokráciával szemben. Egyrészt az, hogy Európában ugye nem mi hozzuk a döntéseket, hanem a döntéseket meghozza egy technokrata gépezet. És ez a technokrata gépezet próbál fegyelmet erőltetni az unióra, de sajnos nincs meg a demokratikus legitimáció. És azok a gondolatok, hogy a megszorító intézkedéseket bizonyos feltételekkel kombináljuk össze, ezek aztán tényleg nem demokratikusak. Mit jelent mindez a többi európai politikára? Hát ezt már elmondtam, csak azt az egyet mondanám még egyszer, hogy ha elfogadjuk, hogy társadalmilag, gazdaságilag nagyon eltérő politikumok összessége Európa, ahol a kooperatív döntéshozatalt szeretnék megszervezni, akkor az ilyenfajta döntéshozatalt alkotmányosítani kell. Milyen módon? Oly módon, amely nem csak a tagállamok aggájait tartja a tiszteletben és veszi figyelembe, hanem az egyes állampolgárokét is, akiket érintenek ezek a döntések. Én itt sok lehetőséget látok arra, hogy a folyamatokat megnyissák különböző részvételi lehetőségek előtt. Itt abba hagyom, mert szerintem felhasználtam az összes időmet, elnézést kérek, hogy egy picit absztrakt módon fogalmaztam. Köszönöm. Yes, thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, Jörgész professzor. Most Bruno Kaufmann kérem, hogy először is fáradjon ide. Ő a Népszavazási Kezdeményezési Intézet vezetője, emellett pedig Fárlun Svédváros képviselőtestületének tagja, és az ottani választói tanács vezetője. Egy, egyrészt kutató, másrészt a konkrét aktiv, aktivista is, majd elmondja, miben áll ez a tevékenység. Köszönöm szépen! Gerhard, köszönöm, Cassini úr, és köszönet az egész szakbizottságnak azért, hogy megszervezte ezt a nagyon aktuális meghallgatást, mely, ahogy elmondották, nem csak azért aktuális, mert sok tekintetben méreható válságot élünk meg, az Európai Unió legitimitását és intézményének legitimitását illetően, de azért is aktuális, mert olyan fejleményeket élünk meg éppen, amelyek jelentősek számunkra, és amely az európai demokrácia még demokratikusabbá válásának folyamata is lehet. Én egy konkrét világnézet, egy világkép alapján vizsgálom a kérdéseket, látni kell, hogy Európát hogyan látják világszerte. Meg mindig úgy tekintik világszerte Európát, mint a, a transnacionális demokrácia példaképét. Ez a meghallgatás kicsit déjà vu is kelhet, kelthet, mert régóta szervezünk ilyen meghallgatásokat. Jól emlékszem, 92-ben Strasbourgban arra a meghallgatásra a nemzetek fölötti demokrácia kérdéseit adtuk meg, egy holland kollega úgymond kinevetett bennünk, és azt mondta, hát ez marhaság. A nemzetek fölötti demokrácia nem lehetséges. Most meg még ennél többről is beszélünk, hiszen most történik, nem az már, nem az a feladat, hogy megalapítsuk a nemzetek fölötti demokráciát, hanem már próbáljuk a működését javítani. Most már ott tartunk. Hogyha az Európai Bizottság a polgári, állampolgári kezdeményezésekről készített felmérését megnézzük, látjuk, hogy már tíz ilyen kezdeményezésbe is jegyeztek. Múlt hétig lehetett elektronikusan is jelentkezni az egyik ilyen kezdeményezésre. Ez sokkal több, mint, ami, mint aminek első látásra tűnik, hiszen ez az első alkalom, hogy egy ilyen formális kezdeményezést elektronikusan alá lehet írni. Még az is utámokban, vagy Svájcban sem volt erre lehetőség, nincs erre lehetőség, hogy ilyen kezdeményezésekre elektronikus úton lehessen feljegyezni magunkat. Úgyhogy bármilyen sok a nehézség, egy komoly úton járunk. Elkezdtük a nemzetek feletti demokrácia működésével a kísérletezést, mi több az elveit ízlelgetjük, próbálgatjuk, és az is nagyon fontos, hogy egyáltalán megerősödik a Lisszaboni szerződésben a nemzetek fölötti demokrácia létezése, különösen a 10-es, 11-es cikkben áll benne, hogy a modern demokráciát az állampolgárok részvételére kell alapozni. Ezen túl pedig konkrét meg, folyamatokban is meg tudtunk állapodni. Az Európai Állampolgári Kezdeményezés is egy olyan folyamat, eljárás, melyet a lehető legnagyobb többséggel fogadta az Európai Parlament, és a tagállamok is ráborintottak. Úgyhogy nem csak jelvekről beszélünk itt, hanem már konkrét rendekről, mi több ma már ezeknek a gyakorlatáról adhatunk számot. Rendkívül izgalmas folyamat ez, és több, mint puszta vita a részvételi demokrácia elveiről és elméletéről. Eljutottunk arra a pontra, ahol már nem arról folyik a vita, hogy, hogy több direkt demokráciára volna ez szükség, vagy sem, hanem inkább arról, hogyan kell ezt megszervezni, hogyan lehet ezzel élni. A modern demokrácia voltak éppen ezen elveken alapul. Azaz, a részvételi és a közvetlen demokrácia elemein. Ez voltak éppen az a kettőség a kulcsa a modern képviselő demokráciának, három alapillére kell épüljön. A jogállamiságra, az emberi jogok védelmére, ezekben egyetértünk, aztán másodszorban az a gondolat, hogy a modern képviseleti demokrácia delegált hatáskörökkel működik. Ugye beszéltünk erről a, az olasz városállamok, vagy a, a svájci kantonok történetében annak idején lehetőség volt, hogy konkrétan minden állampolgár megjelenjen a fórumon, de ma már nyilvánvalóan ez nem működhet, úgyhogy méltányos választások révén kell delegálni hatásköröket választott képviselőkre. És sok esetben egyfajta félreértésben élünk, amikor is a, összekeverjük, ugye azt mondják, hogy egymást kizárnák a képviselő demokrácia és a közvetlen demokrácia elvei, ez félreértés. Bizonyított, hogy ahol a kettő együtt működik, ott mindig a jogállamiság védelme mellett működik ez, integrált modellről van szó. A részvétel nehezen meghatározható fogalom, mert tulajdonképpen megkérdőjelezi a, a hatalmi monopóliumok régóta megállapított rendszerét, és emlékezteti a hatalomban levőket arra, hogy meg kell osszák ezt a hatalmukat a demokrácia megerősítés értékében. Az Európai Unió nagyon érdekes keretet kínál a, a nemzetek fölötti demokráciák keret körében, nem csak a, az Európai Állampolgári Kezdeményezésre vonatkozóan működik ez, hanem nagyon sok tagállamban már. Éppen erről szól ez a mai meghallgatás, hogy 1973 óta 53 népszavazás zajlott le Európa ügyében, Európában. 92 óta létezik az a jogi fogalom, amely az európai állampolgárság jogintézményét ö, határozza meg, tehát ö, van egy ilyen jogi fogalom már, és, és működik az európai állampolgári kezdeményezés. Vannak nagyon fontos kihívások, melyekre válaszolni kell, ha működtetnünk kell ezt a rendszert. Mert például amikor Írországban jártam az ISM-ről szóló népszavazás idején, nagyon sok ír, aki sok esetben a hatalom gyakorlói nem nagyon büszkék a népszavazás hagyományaira abban az országban. Sokszor inkább arra törekednek, hogy a népet tartsuk távol a, a, a hatalomgyakorlás konkrét formáitól. Nem is baj, ha nem tudják, milyen jogaik vannak, mondják sokan. Hasonló helyzet az állampolgári kezdeményezésekről. Az állampolgárok nem is tudják a jogaikat, lehetőség. Nem is tudják, hogyan lehet jelentkezni, aláírni hogy ugyanolyan joguk van, mint a tagállamoknak és a parlamentnek, hogy új jogalkotásra indítsák a bizottságot. Tehát nagy kihívás az állampolgárok képzése, tájékoztatása, a tudatosság erősítése. Azok, akik részt vesznek ebben a folyamatban, nagyon gyakran kapnak kérdéseket Európában az állampolgároktól, hogyan lehet egyáltalán elkezdeni egy kezdeményezést, hogy lehet ezt megcsinálni, kérdezik sokan. Nincs igazi közmegegyezés, és nincs igazi képzési folyamat a társadalmakban, mely révén az állampolgárok értesülhetnének ezekről a lehetőségről. Vannak ilyen próbálkozások, de még túl kevés a forrás a lehetőség. És persze nagy kihívás megszervezni a támogatását azoknak, akik élni akarnak ezekkel a jogokkal. Sokat vitázunk arról, hogyan lehet a struktúrákat megváltoztatni hogyan lehet a demokratikus jogokat jobban gyakorolni. Ám ugyanakkor azt is látni kell, hogy azok, még azokat a jogokat sem használjuk kellőképpen, amelyek megvannak, amelyekkel élhetnénk. Úgyhogy szükség van arra, hogy egy támogató infrastruktúrát hozzunk létre az állampolgárok számára, ahhoz, hogy igazi európai polgárok lehessenek. Vannak szép infrastruktúránk, termeink, tolmácsok, az Európai Parlament amely kulcs eleme az európai demokratikus infrastruktúrának, de a legtöbb európai polgár nem így látja. Nem, nem, nem érzi sajátjának ezt az infrastruktúrát. Ez is kihívás számunkra. Tehát nem csak arra van lehetőség, hogy európai információs képzési támogatási infrastruktúrát építsünk ki európai szinten. Ehhez nem elég az európai szinten aktív állampolgárok működése, hanem helyi, regionális platformokat is ki kell dolgoznunk. Tagállami alapon is, regionális alapon is, meg nemzetek szövetti alapon is, ahogy ma történik. Néhány kulcsfontosságú elemét ismertetném egy ilyen infrastruktúrának. Fontos legyenek fizikai infrastruktúrák, ahol az emberek találkozhatnak, ahol tájékozódhatnak, ahol elmehetnek. Tehát ne csak az interneten tudjanak beszerezni információt, hanem konkrét fizikai központokban Európa szerte. Nagyon sok körülmény már rendelkezésre áll. Navigátorok rendszere, akik olyan személyek, akiknek van képzési háttere, akik segíthetik az állampolgárokat, hozzájuk lehet fordulni, hogy vajon egy kérdés európai, vagy tagállami hatáskörbe esik-e, vagy önkormányzati. Tehát ezek a típusú navigátor személyek nagyon fontosak, itt a számokat kell növelni. Aztán vannak online elektronikus rendszerek, olyan alkalmazások, melyek révén akár okostelefonnal lehet aláírni kezdeményezést, tájékozódni kezdeményezésekről. Hogy amikor utazgatok, például láthatom, hogy egy városban az emberek aktívakért. Tehát jobban kell, egy jobban informált platformrendszert kell kialakítanunk, és jobban szervezett közvitát a részvétel jogait illetően. Ezek tehát a kulcs elemei ennek a láncnak. Azt is látni kell, hogy már most is nagyon sok próbálkozás van Európában arra, hogy, hogy, hogy végrehajtsuk, ha éljünk ezek a de, de akár otthonban, falonvárosában is láttuk, hogy a demokrácia város kezdeményezés révén igyekeztünk például a közkönyvtárakban kilakítani demokrácia központokat, hogy ott ne csak könyveket kölcsönözek az emberek, hanem demokrácia központok révén a közvita szervező helyei lehessenek. Itt lehet ezeket a navigátorokat megkeresni, és reméljük, hogy minden állampolgár iránymutatást kap, hat abban, miképpen élhet jogaival. Úgy gondolom, nagyon sok európai országban manapság megértették már azt, hogy a részvétel támogatni kell kézikönyvek kiosztásában. Nagyon sok kézikönyv forog a, a részvételi demokráciában gyakorolható jogokról, ám sokszor nem könnyű ezekhez hozzáférni. És azt hiszem, európai szinten a, a, mindennek a kulcsa maga az európai állampolgári kezdeményezés. Nem azért, mert ez megold mindent egy csapásra, hanem azért, mert egy kulcsfontosságú elem, amely, amely összekapcsolja a gondolatokat, az eljárásokat és magukat a, gyakorl- a részvételi demokrácia gyakorlatát. Oly módon, ahogy ezt eddig még semmi ilyen platform nem tette. Láttuk tehát, hogy a, a részvételi és a közvetlen demokrácia nem csak arra jó, hogy nemet mondjunk valamire, hanem közös gondolatok ideál kifejlesztésére, a párbeszéd elmélyítésére is alkalmas. Állampolgárok között, meg állampolgárok és intézmények között. Egy kettős funkciója aztán ötvöz magában még további funkciókat. Nagyon sok mindenre lehet tehát alkalmazni ezt, azt az eszközrendszert. Ez az átfogó értelmezése ennek az infrastruktúrának nagyon nagy kihívás is Európa előtt, hisz ha nem él vele Európa, akkor nem fog kifejlődni. Barroso is azt mondta, hogy Európának több demokráciára van szüksége. Ezt évek óta hajtogatjuk, ám a valóságban nem sok hatása volt ezeknek a szavaknak. Úgyhogy az van a konklúzióm, hogy azt mondhatjuk, most egy részvételi demokratikus forradalom közepette vagyunk, nem csak Európában, világszerte, mert az európai, mert a, a, a demokratikus infrastruktúránk abszolút elavult. Bizonyos intézményekre alapul csak, és más eszközöket nem hangsúlyoz. Másodszorban az Európai Unió egy nagyon sajátságos, előremutató keretet kínál a demokráciák további mélyítésére. Ezt újra is elmondjuk, mert gyakran beszélünk az európai deficitekről, hiányokról, demokrácia deficitről, nem is annyira a, a intézményi keretekre igaz ez, mert az szerintem egyedülálló. És az is érezhető, hogy a hatalomban levők nem igen szívesen osztják meg a hatalmi jogosítványokat a részvételő demokrácia eszközé előtt. Mert könnyű erről beszélni, nem könnyű gyakorolni. Van egyfajta technokrata részrehajlás, amely nem erőlteti ezeket a lehetőségeket. Úgyhogy lehet még javítani a munkánkat, világszerte érezzeket, hogy világszerte nagyon sokan csak most kezdik ízlelgetni a demokráciát. Most vetnek először részt demokratikus választásokon, például az a libiai asszony, aki most először tehette rá az ujját egy választási cédulára, nem tudta az eredmény, nem tudta, mit hoz a jövő, de örömmel vett részt a választásokon. Ez önmagában is eredmény. Tehát a részvételt támogatni kell, erősíteni kell, de ehhez megfelelő kereteket kell teremteni. Köszönöm. Allora, eh... Nos, megkezdődik az első eszmecsere, kérdések, válaszok ideje. Ide érkeztünk, és először Tarkovsky úr kért szót, akinek meg is adom akkor Tarkovsky úr, parancsoljon. Well, first of all, welcome, welcome in the European Parliament. We are very glad. Nagyon örülök annak, hogy erről a témáról ma vitát folytatunk. Meg szeretném kérdezni Fritz Sharp különböztet említette meg az input és output legitimitás fogalmát. Érdekelne ennek a konkrétabb használata, és hogy ez érvényes különválasztás. Mert szerintem jelenleg az a probléma, hogyha az Európai Unió legitimitását vizsgáljuk, akkor az outputtal van a fő baj. Vagyis azzal, hogy a polgárok nem tudnak eleget a demokráciáról, sokan nem is gondolkodnak, gondolnak ebbe bele, és nincsenek konkrét elvárásaik sem a tekintetben, hogy mit várhatnak a parlamenttől, tehát nincs output legitimitás. És a gond az ezzel kapcsolatban, hogyha itt megbukunk ebben a kérdésben, akkor a polgárok, akkor is, ha nem szakértői a kérdésnek, azt fogják érezni, hogy ez nem eléggé demokratikus rendszer, hiszen nem értik, hogy hogy működik, és hogyan ö, generálja az eredményeket. Az a baj, hogy továbbra sem elég releváns az Európai Unió a választópolgárok számára. A szerződések módosításakor sem tettük ezt meg, hoztuk közelebb az uniót a polgárokhoz. Nem értették akkor sem, hogy miért van szükség a Lisszaboni szerződésre, vagy miért nem jó az fogalmuk sincs, közben pedig csomó előnyét élvezik, de ennek nincsenek tudatában. A gazdasági kormányzás kapcsán ugyanez a probléma merül föl. Tehát azt szeretném megkérdezni, hogy ez az output legitimitás láthatóan problematikus, mit lehetne tenni ennek a javítására. A Bundesverfassungsgericht, a német alkotmánybíróság Lisszabonnal kapcsolatban hozott döntésében kimondta, hogy nem tökéletes a demokratikus legitimitás az Európai Parlamentnek. És ugye amikor a mandátumok elosztásáról van szó a választások után itt az Európai Parlamentben, most ez Horvátország csatlakozása kapcsán újra aktuális lesz, a tanácsi szavazat egyensúlytól függ, hogy mit alakítunk itt a parlamentben. A két intézmény egyház, egymáshoz van kötve, ez nem demokratikus eleve. Gondokat vet föl. Erről is szeretném hallani a véleményüket. És végül pedig nem konkrétan a legitimitásunk erősítésével kapcsolatos, de a láthatósággal feltétlenül hogy a polgár mit lát belőlünk. A transnacionális demokráciát úgy kéne működtetni, hogy látható legyen, és szerintem sok minden megoldható szerződés módosítás nélkül is a e tekintetben. Ugye lesznek nem sokára megint parlamenti választások, európai parlamenti választások, de ezeket továbbra is a nemzeti politikai témák határozzák meg, mert senkit nem érdekel igazán, hogy itt mi zajlik nálunk, még a nemzeti pártok frakcióiban sem, és nem is értik azt. Amikor választani mennek, akkor a saját pártjukra szavaznak, függetlenül attól, hogy itt az Európai Parlamentben milyen témák kerülnek a napirendre. És ez már régóta gond itt az Európai Parlamentben, de magunk előtt toljuk a problémát, mert amikor egy konkrét programot egy szupranacionális párt kialakít, például az európai politikai pártokra vonatkozóan, és tipikusan európai témákkal jelenik meg egy ilyen európai párt a választók előtt, akkor, és ez a probléma felvetés, ez a mi válaszunk, ez a jelöltünk, például a bizottság elnökének, és ha ránk szavaztok, akkor tudjátok, hogy mire szavaztok, és ha a többségünk lesz az Európai Parlamentben, akkor ezt meg ezt fogjuk Európa pának irányul adni. Most ha ezzel áll ki egy jelölt és egy európai párt, amely többséget szeretne szerezni, akkor nem sok esélye van. Ugye a transnacionális listákról sokat beszéltünk, a mi bizottságunkban ez népszerű téma volt, de senki más a parlamentben nem nagyon örült neki hogy legyenek transnacionális listák, mondtuk mi. Önök szerint ezek az elképzelések mennyire élethűek, mennyire életközeliek, megvalósíthatók-e? Még szó sincs arról, hogy lenne egységes európai demosz, de legalábbis valami egységes európai közéleti teret kéne teremteni, és önök szerint van, aki ezt vitatja, hogy erre egyáltalán szükség van-e, de ha szükség van, akkor ez hogyan lenne megvalósítható, mely eszközök lennének erre a legmegfelelőbbek. Nem lesz itt forradalom a közeljövőben, nem fogjuk a szerződéseket átírni, és valószínűleg radikálisan nem tudjuk néhány év alatt megváltoztatni a választók képét Európáról, de már ha csak a vitának a súlypontját át tudnánk helyezni egy picit, hogyha lennének olyan európai pártok, programok és jelöltek, akik konkrétan európai kérdéseket firtatnak, és ezért szavaznának rájuk legalább példa értékű módon, az már szerintem nagy előrelépés lenne. Köszönjük szépen! Trakowski úrnak megköszönjük. Nem tudom, hogy a szakértők kérdésenként akarnak válaszolni, vagy pedig az összes kérdést meghallgatják, és utána most azonnal kívánnak válaszolni? Hát akkor parancsoljon meg is adom a szót. Yeah, uh, um, I'm very happy. Örülök, hogy ez a kérdés elhangzott, mert így legalább tisztázhatom, amit előbb is elmondtam. Konkrétan kötődnek a kérdései ahhoz, amit én mondtam. Richard idézi, ő kicsit pessimista az európai demokrácia tekintetében, mert a az, hogy milyen eredményeket hoz az Európai Unió, hogy jó szabályozásokat hoz, ez nem biztos, hogy növeli majd a polgárok lelkesedését, mert ez az európai szabályozás pont az, ami miatt a választók elégedetlenek, mert Európa vagy képtelen túl bürokratikusan szabályoz, vagy nem jól szabályoz, vagy legalábbis ez a polgárok képe Európáról. Tehát nem tudjuk az output területén elérni azt, amit ígérhetnénk. Szerintem az Európai Parlament, mint fórum, éppen ezért lenne fontos. Nem azért, mert az Európai Parlament konkrét döntéseket és szabályokat fogad el ö, bizonyos tagállami kérdésekben, hanem azért, mert becsatornázza a különböző elképzeléseket egyes témák kapcsán, és akkor a polgárok végre éreznék, hogy az ő hangjukat képviseli valaki, az ő véleményüket itt is. És ez aztán európaibbá teheti a gondolkodásukat, és elkezdődhet egy kommunikáció gondolkodás az európai problémákról. Tehát egyelőre olyan alacsony szinten vagyunk, hogy még a percepciót kell megváltoztatni, tehát nem a jogalkotás, hanem egyáltalán a láthatóság a probléma itt a parlament kapcsán. Az Európai Parlamentben persze jelenleg is megvalósul egy európai politikai térség, de ez ugye nagyon közvetett, és nem mondhatjuk azt, azt hiszem nem sértődött meg, azt mondom, hogy itt nem a demosz közvetlenül szavaz önök révén, hanem nagyon sok az át tétel, a helyi, a regionális, a tagállami és az európai szint és érdekek és szempontok között, például a, a javak elosztása tekintetében. Kaufmann úr kívánna hozzászólni ugyanhez a kérdéshez? Igen, röviden. Szerintem is nagyon fontos az output legitimitásról beszélni, de ha a demokráciáról beszélünk általában, akkor a demokrácia és közvetlen demokrácia között az inputban van a különbség, mert a legrosszabb diktatúrák is tudnak konkrét eredményeket felmutatni. Ez még nem elegendő a legitimációhoz, hogyha vannak eredmények, hanem attól demokratikus egy társadalom, hogyha az input szintjén is demokratikus, és ez ha még jó eredményeket is hoz, az nagyszerű. Tehát szerintem az input mindig fontosabb az outputnál a mi szempontunkból, mert valamennyi országunk demokráciája végül is csak részleges demokrácia. És bőven lenne még mit tenni még Európában is az input javítása érdekében. Amennyiben az input működik, és Európa jól működik, akkor merülhet föl az output legitimitás kérdése, de előbb az input legitimitásról kell szerintem beszélnünk. Köszönöm szépen. Bronsz úr kért szót. Mikrofon nélkül egyelőre. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát én majdnem azt mondtam, hogy jaj, de jó lenne, ha lenne egy euróm vagy egy fontom, akkor, amikor meghallom a demokrácia szót, hát ez a, tulajdonképpen a e, napi díjunk megfelelő, de még a napi díjunk sem fedné le azt, hogy én hányszor hallottam a demokrácia szót. Ha valaki mindig adott volna nekem egy eurót, akkor több pénzem lenne. Persze a demokrácia szó használatával, a realitással van itt a e, probléma. Hát elég, hogyha csak megnézzük, hogy a világ országait hogy hívják. Vannak olyan országok, amelyek a megnevezésükben a demokratikus szót szerepeltetik, de általában ezek az országok hát mindennek lehet nevezni, csak demokratikusnak nem. Az EU persze nem ö, e, csak önmagáért akarja a demokráciát, de azért, hogy tisztességesek legyünk, azt is el kell mondani, hogy kevés ember, kevés intézmény akarja. Az EU demokratikus jóváhagyást akar a döntéseihez, demokratikus legitimációt akar megszerezni ahhoz, amit már eldöntöttek mielőtt még bárki bármit szavazott volna. A struktúrák és az eljárások születnek meg ezzel a céllal, hogy a demokratikus döntések a megfelelő döntések legyenek, a helyes döntések legyenek. Hát hallottunk egy-két megfogalmazást, a demokratikus döntéseket is úgy jellemzik, hogy melyek azok a döntések, amelyek nem azok, hát populista döntéseknek nevezik az olyanokat, amelyek nem demokratikusak. Ez a fogalom Amerikában született. Szerintem arra gondolnak inkább, hogy popularizmus, és nem arra, hogy populizmus. Egy másik pejoratív szó az irracionális, ezt is hallottuk ma délelőtt sokat. Ezt a szót arra használják, hogy a nem helyes demokratikus döntésekre utazzanak. Persze, ha népszavazást tartanak, és mondjuk nem megfelelő ennek a végeredménye, akkor erre is gyorsan lépnek, megvan a megoldás, hát tartunk egy újabb népszavazást. És mondjuk ha véletlenül kétszer is rossz válasz születik, akkor azt hiszem, hogy senki nem ijedne el egy harmadik vagy akár egy negyedik népszavazástól. Dániában tartottak egy másodikat, ugye, a Maastrichti kérdésben, Írországban kettőt tartottak a Lisszaboni szerződésről, és kettőt bizony a fiskális csomagról. Aztán, amikor az alkotmányos szerződést elutasították a franciák és a hollandok is, akkor nem tartottak második népszavazást ezekben az országokban, hanem egész egyszerűen visszavonták az alkotmányos szerződést, átcsomagolták egy kicsit, és ezt ebben a házban is elismerték egyébként. Amióta én itt vagyok, azt mondják, hogy csak átcsomagolták az egészet, és aztán megszüntették a népszavazást. Hát ennyit a demokráciáról. Persze a rossz döntéseket el lehet kerülni más módszerekkel is, más módszerekkel is, hogyha az igen szavazatra hatalmas összegeket költenek. 1975-ben az Egyesült Királyságban ezt láttuk, de most régen, nem régiben Horvátországban is láttuk ezt. Azzal dicsekedtek, hogy mekkora pénzeket fordítottak a tájékoztatásra, persze a tájékoztatás az igaziból a propagandát jelenti. Ami az állampolgári kezdeményezéseket illeti, ha esetleg véletlenül az emberek a rossz kezdeményezéssel állnak elő, akkor mi először is kocka, korlátozunk a kérdést. Tehát nem lehetnek triviális kérdések, hát ez elég ennek a megítélése. Ezután az európai értékeknek is meg kell felelnie ennek a kérdésnek. Hát ez bizony már megszüntet egy-két problémás kérdést, és Sefkovics biztos úr úgy tűnik, hogy hozzáadott egy harmadik feltételt ehhez a sorhoz, amikor azt mondta, hogy mindennek az Európai Unió érdekében kell állnia. Hát ennek is szubjektív a megítélése. Na de amikor azt mondjuk, hogy milyen módszerrel lehet egymillió aláírást összegyűjteni több különböző tagállamban, akkor be kell ismernünk, hogy csak nagyobb szervezetek tudnának ennyi személyt összegyűjteni, pártok, uniók, nagyvállalatok, és így tovább. Tehát az a gondolat, hogy egyszerű hétköznapi emberek összeállnának, tehát hogy egy millió hétköznapi egyszeri állampolgár spontán módon egy kezdeményezést megfogalmazna, azt hiszem ez egy veszélyes önhitegetés. Mit is akar az EU? szeretné az emberek részvételét, de oly módon, ahogy az az EU-nak tetszik úgy, hogy engedelmesen vegyenek részt a döntéshozatalban ezek az állampolgárok. Igaziban nem alulról fölfelé jövő spontán demokratikus véleménynyilvánításról van szó, hanem fentről lefelé megvalósuló demokratikus centralizmusról. Sokan mondják, hogy hát, ha sok szavazat van, akkor az biztos demokratikus, de ez egy mítosz, hogy a despoták nem akarják, hogy a nép szavazzon. Hát dehogy is nem, ők ehhez ragaszkodnak. Kérdezem, hogy kívánnak-e azonnal válaszolni a kérdésre a szakortóink, vagy gyűjtsünk még további kérdéseket. Most szeretnének válaszolni, vagy még megvárjuk a további kérdéseket? Igen? Jó, akkor várjunk további kérdéseket. Guerrero úr két szót. Sí, gracias, señor presidente, y gracias a... Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönet az előadóknak, illetve Hefner úrnak azért, hogy megszervezte magát a meghallgatást, mely szerintem nagyon hasznos eszmecsere. Éppen most hallottam, ugye Kaufman úr válaszában, Csekovszki úrnak adott válaszában, azt, hogy a demokrácia egy folyamat, nem egy elérhető eredmény, nem egy lezárt ügy, hanem egy folyamat, amely folytonosan javítható. John mondott az, hogy a demokrácia egy, egy mindig befejezetlen utazás, ahol sosem érkezzünk meg a végponthoz. Aztán visszatérve egy kezdeti gondolatához, azt mondotta az egyik előadó, hogy az állampolgárok étvágyát kell fokozni, úgymond a, demok- a részvételi demokrácia lehetőségének kiaknázására, ugyanakkor hiányoznak még mindig bizonyos intézményi keretek és feltételek a, visszaemlékszünk a második világháború óta eltelt időszakra, három szakaszra bontható a demokrácia története, illetve a 60-as évek, kik tartott az első időszak, mint az állampolgárok a demokráciában való részvételi igényét illetően osztható be, ez a három szakasz. Aztán egyfajta utilitáriánus lehetőség meghatározása volt ebben a demokráciának, a Churchilli definíció értelmében a 60-as évekig. Ezt követően Európában és az Egyesült Államokban az állampolgára kifejezték beli vágyukat és szándékot, hogy aktívabban behessenek részt a demokratikus intézmények működésében. Ez volt a 60-as évek második felétől érzékelhető ez a fokozott részvédeli igény. Aztán megfogalmazódott a demokrácia minőségének igénye, és a, a vasfüggöny leomlását követően, amikor megszűnt a, az ellenség réme a másik oldalon, a demokrácia ellenes erők, akkor egy újfajta demokrácia igény fogalmazódott meg az állampolgárok körében. Most élünk meg egy következő szakaszt, ami egyfajta demokratikus fáradtságként határozható meg. Legalábbis a képviselt demokrácia intézményeiben és működésében való hit fáradása. Spanyolországban volt látható egy új mozgalom a fiatalok körében, akik úgy éreztek, hogy kizárja a hagyományos pártszerkezetek működése, a képviselő demokrácia mechanizmusából kizárultak, nem tudnak részt venni ebben. Úgyhogy felveti ez annak a szükségését, hogy a, hogy a képviselődemokrácia kapcsolatát a társadalomban és gyökerét társadalomban mélyítenünk kell. És ennek egyik eszköze lehet a közvetlen demokrácia erőteljesebb hangsúlyozása és alkalmazása. Az a képviselt demokrácia, ami az elmúlt 200 évben működött, ki kell egészüljön a közvetlen demokrácia eszközei, hogy megerősödjék a demokrácia általában. A 90-es évek óta érzékelhető egyébként szerintem ez az igény. Az tehát a feladatunk, hogy az állampolgárok azon igényét, hogy, hogy a demokratikus folyamatban részt vehessenek, csatornázni kell, be kell csatornázni oly módon, hogy a képviselő demokrácia amely hagyományos úgy működött, hogy megválasztottak valakit, aki aztán képviselni volt, hivatott ezeket az embereket, anélkül, hogy igazából ellenőrizhették volna. Ö, és bár nem értek egyet bronzúr minden gondolatával, egyes gondolatai megszívlendőek lehetnek. A részvételre való igény ugyanakkor sokszor nem tesz különbséget a népszavazások eszköze és a, a hagyományos részletdemokrácia között. Az erőteljesebb részvétel nem csak népszavazások révén ö, valósítható meg. Sokszor ez a félreértés érvényesül az állampolgárok körében. Olaszországban például. És a, a népszavazásoknak van egyfajta negatív konnotációja. A nemet mondás eszközeként alkalmazzák leginkább sokszor nulla végösszegű játszmaként folynak le a népszavazások. Sokszor kritikus forduló pontokban élnek a népszavazás eszközével, amikor az állampolgárok tulajdonképpen nem is a, a voltak éppen feltörő kérdésről akarnak véleményt mondani, hanem egyszerűen a negatív véleményüket akarják kifejezni általában a demokratikus intézményrendszerrel, a képviselőkkel szemben. Sokszor erről szól a népszavazás. Spanyolországban és sok más országban is elmondható ez. Például, hogy, hogyha a, a terrorista támadás után Spanyolországban népszavazást adottak volna a halálbüntetés ügyében, bizonyal mindenki azt követelte, hogy legyen halálbüntetés. Ha ma tartanánk népszavazást ebben a kérdésben Spanyolországban, amikor már a, a, a, a biztonság légköre megint erősödött, akkor teljesen más eredménnyel zárulna ez, mint zárult volna akkor, ha akkor tartják. Úgyhogy ez egy óvatosan kezelendő kérdés. Szerintem a demokrácia működtetésének nem a legjobb eszköze a népszavazások kiírása. Tehát ugye kicsit késtem, úgyhogy csak egy részét hallottam az előadásnak, de Szerintem az van a legjobb, hogyha olyan infrastruktúrális mechanizmusokat hoznánk létre, amelyek napi módon működtetnék gördülékenyen a demokráciát. Nem csak fontos fordulópontokban élnénk a közvetlen demokrácia eszközeivel, hanem ezt folyamatosan becsatornáznánk a, a demokrácia működésébe, napi működésébe. Az Európai Unió jelenlegi történelmi időszaka nagyon, nagyon hasznos lehet ebben a tekintetben, hiszen új infrastruktúrákat teremtettünk, melyeket erre a célra is lehetne alkalmazni. Működik ugye az állampolgári kezdeményezés intézménye, ez is egy jó példa, ám egy új folyamat is elindult, egy alkotmányozási folyamat magasabb szinten, és az elkövetkező évtizedben például a Bankunió most elindított rendszere, a parlament szerepének megnövekedése révén általában erre jó példa például az előbb említett. A demokrácia kibontakozásának új folyamata is elindult. Úgy van teendő a parlament részéről, az akadémiai, egyetemi kutatóközpontok részéről új gondolatok, új ötletek kell, hogy felmerüljenek, amelyek révén a részvételi demokrácia erősödhet, és ez kiegészíti az Európai Unióban folyó alkotmányozási közvitát is. Azt el kéne kerülni azért, hogy mondjuk 8 év múlva mindenről pusztán kiírjunk egy népszavazást néhány európai országban, és ezzel zárjuk le ezt a folyamatot. Mert a népszavazás, mint mondottam, abban a pillanatban a közhangulatot tükrözi csak, nem alkalmas igazán hosszú távú döntésekkel. Ha például rosszul áll a gazdaság, ha a válság mélyül, akkor bizonyan másképp ö, voksolnak az emberek egy népszavazáson, mint amikor stabil a gazdaság. Remélem nem túl bonyolult volt, nem volt túl ö, zavaros, amit elmondottam, és érthető volt. Azt akartam összefoglalni, hogy az állampolgárok igényt formálnak a részletes demokrácia jobb működésére, olyan mechanizmusokra van tehát szükség, amelyek napi alapon teszi gördülékenyebbé és mérhatóbbá a részletes demokrácia működését, és nem arra van szükség tehát, hogy kizárólag a népszavazások intézményére és a közvetlen demokrácia intézményére támaszkodva mélyítsük el a demokráciát. Köszönöm szépen, mielőtt a szakértőinknek megadnám a szót, szeretnék én is feltenni nekik egy kérdést, hogyha ezt megengedik, és ha jól látom, akkor Hefner kolléga is szeretne szólni. Következő a kérdésem. Már a Lisszaboni szerződés előtt a petíciós jogot úgy jelenítették meg, mint az európai állampolgársághoz csatlakozó jogot. Most akkor ugye a 11-es cikk szerinti állampolgári kezdeményezés, illetve a petíciós jog közötti különbséget megvizsgáljuk, akkor nem mondhatjuk azt, hogy a mennyiségben van a különbség. Hát ugye nyilván az aláírások száma más, de korábban is meg lehetett szervezni egy petíciót, amit nem csak egy, vagy mondjuk száz állampolgár írt alá, hanem akár egy millió. Tehát azért nem hivatkozhatunk erre, hogy ez a különbség az, amitől fontosabb az európai állampolgári kezdeményezés. Nyilvánvaló, hogy a különbség az inkább az a tény, hogy az európai intézmények, különösképpen az Európai Bizottság kötelesek figyelembe venni ezt a témát, amit a kezdeményezés felvetett. És be kell fogadniuk ezt, és vitát kell tartani erről a megfelelő szinten. Ezt a norma írja elő. Most, hogyha jelentőséget akarunk tulajdoni az állampolgári, tulajdonítani az állampolgári kezdeményezésnek, akkor meg kell határozni, hogy milyen szinten kell majd ezzel foglalkozni. Tehát ugye, hogyha a kérdést betesznek egy, fi, ezt a, egy ilyen kérdést betesznek egy fiókban, soha nem foglalkoznak vele, vagy valahogy megpróbálják tenni, egy kicsit figyelmen kívül hagyni, hát akkor azt hiszem, hogy tényleg elég ö, picike lenne a különbség a két dolog között a petíció és az állampolgári kezdeményezés között. A második kérdés, a 11-es cikk az mond még valamit. Az állampolgári kezdeményezés által felvetett problémát, azt mondjuk a szerződés végrehajtásával lehet megoldani. Hát mondjuk miért ne feltehetnénk a kérdést, hogy miért nem lehetnének új lehetőségek, új szerződések, és így tovább. Hefner úr. Ja, das ist ganz wunderbar. Nagyszerű, hogy ez most elhangzott, mert gyakorlatilag a számból vettek ki a szót elnök úr. Önök mindketten, szakértőink, intenzíven foglalkoztak az európai polgári kezdeményezéssel, hivatkoztak is rá. Kérdésem az, hogy miután jó fél év tapasztalatunk van ennek a működésével kapcsolatban, nyilván ez még nem elég idő, még egyik kezdeményezés sem zárult le, de már láthatóak bizonyos trendek, hogy milyen témákat engedélyez végül is a bizottság, melyeket utasít el, mint befogadhatatlant, milyen problémák merülnek föl az online gyűjtő szoftverekkel, aláírásgyűjtő szoftverekkel a különböző környezetekben de leginkább az még nem igazolódott be, hogy az európai polgári kezdeményezés révén hatalmas új viták alakultak volna ki Európában, határokon átnyúló ö, témák. Lehet, hogy ez csak amiatt van, mert még túl nem régóta működik a dolog, vagy mert esetleg túlzottan szűk témáját engedik meg a szabályok a polgári kezdeményezés palettájának, vagy pedig akár az, hogy például kizárt a szerződés módosítás igénye és célja, vagy pedig megint csak az, hogy túl bonyolultak a kérdőívek. Szeretném önöktől megtudni, hogy az első szakasza után a bevezetésnek menet közben mit tehetünk, akár mi magunk is, annak érdekében, hogy amit Kaufmann úr is mondott, hogy ne legyen az a helyzet, amit ön is elmond, hogy a legtöbb európai polgárnak fogalma sincs arról, hogy ilyesmi egyáltalán létezik. Második kérdésem, Niki Gérőorszállom kérdéséhez csatlakozik, aki ezt közvetetten vetette föl. Kaufmann úr említette, hogy ha visszatekintünk az időben, akkor Európában már 53 Európa i témájú népszavazás volt. a házban a képviselők a népszavazásokat meglehetősen nagy szkepszissel követik, főleg azért, mert a francia, az ír, a dán, korábban megint csak az ír példa azt mutatta, hogy az EU-val szemben a lakosság szkeptikus, vagy legalábbis nem működnek ezek a népszavazások az EU javára, illetve az tény, hogy mindenhol helyi egyéni érdekek írták fölül az európai témát, ugye például Franciaországban sírakról szavaztak, és nem a Lisszaboni szerződésről, és itt tovább. Tehát eh, mi a tapasztalatuk e tekintetben, vagy Erika is elmondta, hogy Olaszországban is volt már ilyen, eh, bár itt Kazini úr a főszakértő, ahol eleve annyira korlátozott a népszavazás lehetősége, hogy maximum nemet lehet valamire mondani, de nem lehet új témákat zászlóra tűzni. Tehát ennek kapcsán szeretném megkérdezni önöktől, hogy szakértőként hogy látják, hogyan hatnak, hatnak egyáltalán az európai témájú népszavazások, és jót tenne -e esetleg ezeknek, hogyha a tartalmi korlátozás kereteit kitágítanánk, és lehetne több témában is népszavazást kezdeményezni, akár konkrét szakmai kérdésekben is. És hogy az igen-nem kérdés kiegészítsem egy hogyan kérdéssel is, ha megváltoztatnánk esetleg a témakörök körét, akkor is van-e baj esetleg magával az eljárással, a technikájával? Kérdéseim után pedig egy megjegyzés. Folyamatosan újra meg újra felmerül bennem, hogy, hát és ez mindenkiben felmerül, hogy miben kompetens a nép, a polgár, az átlagpolgár. Saját tapasztalatom azt mondatja velem, nekem nagyon nagy tapasztalatom van így közvetlen demokratikus ö, választási, népszavazási eljárások kialakításával én azt láttam a saját praxisomban, hogy, hogy egy fontos szerepe ezeknek a, a struktúráknak, eljárásoknak a nevelés. Mert például Bajorországban egy speciális, de nagyon fontos hulladékkezelési kérdést kellett eldönteni, és a parlamentben összecsaptak az erők, Sokan azt mondták, hogy ez annyira bonyolult szakmai téma, hogy ezt nem fogja a nép érteni és jól eldönteni. Mégis sikerült kilenc hónap vita után kivinni azt a polgárok elé, ezt a kérdést, és az a tény, hogy ez kiment a polgárok elé, ez a szakmai kérdés, meglepő nagy aktivitást generált, és végül már mindenki csak erről beszélt, és ez hozzájárult ahhoz, hogy végül is nagyon okos döntés sikerült hozni, és büszke volt aztán a Bajor parlament arra, hogy az egyik legkomolyabb, legszigorúbb hulladékkezelési politikát valósíthatja meg, és mindezt ráadásul közvetlen demokratikus támogatással. Tehát a tény, hogyha kiírnak egy kérdést, a polgárokat ráhangolja az együttgondolkodásra, is talán ennek is nagyon fontos szerep. Mit kellene tenni, hogy esetleg Európában is ez a pozitív példa érvényesül. Kérem, akkor válaszoljanak, talán átadom a szót. Köszönöm. Hát be kell használni a már létező infrastruktúrát. És védre is váltok e ponton. Nagyon sok kérdést vetettek fel, amely alapvető, a demokrácia alapügyeivel foglalkozott, és azzal, hogyan lehet összehangolni, össze egyeztetni a demokrácia egyes eszközeit, például a népszavazás alkalmazását. Brit, a brit képviselő úr alapvető bírálattal élt a demokrácia fogalmának használatát, a szó használatát illetően ebben a diskurzusban. Nemrégiben a londoni olimpián nem a megfelelő korai zászlót tűzték ki. Összekevervén a, a KNDK-t Dél-Koreával. Hiszen mind a kettőben szerepel a demokrácia szó, össze is tévesztették. A demokrácia szó önmagában nem sokat jelent tehát, hanem azt, azt a lehetőséget hordozó voltak éppen, hogy lehet közvitát tartani bármely kérdésben, döntések meghozatala előtt. Vannak kollektív és egyéni jogok, amelyek megvédik az állampolgárokat, és aztán vannak formális, többség által hozott döntések. Tehát voltak éppen ez a három alkotó eleme a demokrácia lényegének. A párbeszéd aspektusa is nagyon fontos, de azonban a demokrácia nem működik, hogyha nem lehet egy, -egy döntést megvitatni. A kérdés persze az, hogy ebben a vitakörben, a döntés megvitatásában kik vehetnek részt. Itt kell a demokrácia fogalmában konzisztenciát teremteni. Nem egy csak egy csoport, egy szűk csoport hozhat döntéseket, hanem minden állampolgár valamilyen módon bekapcsolódhat ebbe a folyamatba. Persze ez felveti a ö, annak mikéntjét, hogyan lehet megtelenteni mindennek a lehet, lehetőségét technikailag. A részvételi és a, és a közvetlen demokrácia nem egymást kizáró fogalmak, sőt, egymást kiegészítőek. Nagyon világos a kettő összefüggése. Ugye választásokon mindig, mindig ö, nagy figyelemmel kísérjük, hogy milyen részvétel tapasztalható, a döntések milyen legitimációt kapnak. Hasonló a helyzet a népszavazásoknál is, ám amikor a, a demokrácia értékét mérjük, nem lehet ez pusztán egy választási győzelem vagy vereség után egy-egy pontra koncentrálni az értékelést, hanem az egész folyamatot kell látnunk. A demokrácia tehát folyamat, és a demokrácia alapjait vizsgálva, illetve azokat a demokratikus deficiteket, amelyek ezért nap mint nap érzékelünk, látnunk kell, hogy olyan játékszabályokat kell teremteni, melyek lehetővé teszik, hogy az állampolgárok mindennapi életében megvalósuljanak a demokratikus jogok gyakorlására az eszközök. Nem lehet demokráciát működtetni, például anélkül, hogy időrődre választásokat tartanánk, illetve ne állapítaná meg bizonyos jogokat, például a kezdeményezés jogát, vagy akár népszavazások kiírásának jogát. A probléma, amelyet itt többen körüljártak, az, az volt, hogy a népszavazást nagyon sok mindenre alkalmazzák, nagyon sok minden tükröz, het, és sokszor vissza lehet élni vele. Vissza is élnek vele sok esetben, több, a többséget alkotók, mert a népszavazással, sok esetben úgymond fölülről írják ki a, a népszavazást. Nagyon gyakoriak tehát az olyan ügydöntő népszavazások, amelyek voltak éppen egyáltalán nem demokratikusak, és voltak éppen visszaélnek vele. A demokrácia eszközének egy visszaélé, való visszaélésről van szó. Az európai állampolgári kezdeményezést vizsgálva világos lehet, hogy jelen formában túl gyenge nem eléggé vonzó ahhoz, hogy igazi, széleskörű közvitát generáljon fontos kérdésekben. Talán nagyon erős a félelem attól, hogy ez túl sok korlátot, túl sok küszöböt és plafont intézményesít. Sokszor azt mondják, hogy ezt a témát nem lehet kiírni, az a téma nem legitim, tehát, hogyha intézményesítjük ezt a rendszert, akkor egy logikát kell kövessünk. Az alaplogika pedig az kell legyen, hogy az állampolgárok szabadon kell, hogy megjelöljék képviselőiket. Hogyha egy-egy témában nem feltétlenül kompetens minden állampolgár ezért delegálják a jogokat. Ugyanakkor azt sem lehet mondani, hogy az állampolgárnak ne lehetne szakismerete egy-egy kérdésben. Ezért kell összegyeztetni a részvételi és a közvetlen demokrácia eszközeit konzisztens módon. Ez egy aprólékos munka lehet, részben az Európai Parlament feladata is. Az európai állampolgári kezdeményezéssel kapcsolatban pedig legyünk egy kicsit szerények. Mondjuk ki, hogy ez csak egy kezdeti lépés, egyfajta kísérleti pilot projekt. Megvan az eszköz, ez már fontos. Lehet vele tanulni, lehet javítani, lehet csiszolni. Nyilván lesz egyfajta hatalmi harc kialakul majd ezen eszköz alkalmazása körül, és lehet, hogy mondjuk három év múlva, két év múlva újra lehet próbálni, újra ki lehet próbálni, újra lehet majd javítani rajta a működésből szerzett tapasztalatok alapján. Annyi. Aztán a végén hadd szóljak egy szót az európai népszavazások lehetőségből a jövőjéről. A demokráciában biztosítani kell a lehetőségét annak, hogy bizonyos kérdésekben népszavazást írjanak ki ahogy a képviselőket megválasztják, ugyanúgy népszavazásokat is meg kell engedni. Tehát európai szinten is meg kell szervezni ezeket majd. Passzol. Kazini úr mikrofon nélkül. Gurmai Zita magyarázza meg a mikrofon nélkül elhangzottakat, hogy elnök úr neki adta át a szót. Kedves kollégák, köszönöm szépen. Hát a közlekedési szakbizottságban szavaztam, ezért nem voltam eddig itt. Nekem is nagy kihívás, hogy két helyen legyek egyszerre. Csak rövid megjegyzést tennék, miután önöket valamennyien köszöntöttem. Először is nagyon hálás vagyok az önök által elvégzett munkáért, és persze az európai állampolgársági kezdeményezésről beszéltek, hát én vagyok ennek a kezdeményezésnek az anyja, én voltam Ellen Lamasszúrral az előadója a témának. Nagyra becsülöm az önök megjegyzéseit. Igen, azért szerettük volna, hogy legyen valami fajta felülvizsgálat, és persze Gerhard is részt vett ebben a munkában a másik szakbizottságból, tulajdonképpen négyen voltunk nagyon aktívak. Tehát amit mi elmondtunk, azt, hogy három év után legyen egy felülvizsgálat. Tulajdonképpen nem tudtuk, hogy hogyan fog ez majd működni, hogyan fog kialakulni, és így tovább. Azt az egyet tudtuk, hogy az európai állampolgárok kezébe eszközt kell adni, hogy a participatív részvétel demokrácia megvalósulhasson. Az önök megjegyzései tehát nagyon fontosak, ez a nyilvános meghallgatás ezért jött létre. Mi európai döntéshozók az önök tudására szeretnénk szert tenni, egy kis idő után szeretnénk látni, hogy hogyan működik ez. Persze a közös célunk az, hogy a legjobban működjön ez a rendszer. Egyetértek azzal, hogy a kísérleti projektet nyugodtan használhatjuk. A bizottság biztos, hogy meghallgat bennünket, amikor azt mondjuk, hogy egy közös adatbázisra van szükség. Persze von, voltak más dolgok, amire azt mondták, hogy nem, nem ez működni fog persze mindannyian alulról fölfelé irányított küzdelmet folytattunk, és ezért is születtek ennyire jó technikai részletek. Biztos vagyok benne, hogy a mai meghallgatás is útmutatást adhat nekünk, de kérem, hogy ne hezitáljanak, bármikor küldjék el számunkra a véleményüket, megjegyzéseiket, mert jó eszközt kívánunk az európai állampolgárok kezébe adni. Köszönöm, mondja az elnök úr, és akkor a szakértők válaszolnak, hogyha a Jörges professzor úr mikrofonja bekapcsolódik, akkor a tolmácsok is hallják majd, hogy mit mond. Persze nem tudok végig szaladni az összes kérdésem, mert nagyon sokáig tartana, de azért nagyon jó lehetőség a mostani az, hogy az én álláspontomat egy kicsit jobban kifejtsem, és a demokratikus részvételt ározzam. A spanyol képviselő megjegyzésével kezdeném. Én tavaly Spanyolországban jártam egyébként, egy konferencián vettem részt, láttam a fiatalokat, tüntetni az utcán. De nem csak Spanyolországban volt erről szó, ezt láttuk más tagállamokban is. Láttuk, hogy hogy alakul ki egyfajta ellenmozgalom, mondjuk így, a nemzeti szinten, az európai válságkezeléssel szemben állva. Nagyon komplex interakcióról van szó. Ugye egyrészt ott van az európai döntéshozatali folyamat, innen jönnek az utasítások, fogalmazzunk így, és engedelmességet kérnek a nemzeti szinttől. Az alapvető különbség az az, hogy ezek az európai közösségek más társadalmi, gazdasági helyzetben vannak, más problémákkal, más dilemmákkal néznek szembe. Hogyan reagálunk? Én azt tudom önöknek elmondani, amit a Német Alkotmánybíróság tett. Az ő válaszuk a következő. Igen, fizetünk, de csak ha engedelmeskednek. Hát rendben van, ez is egyfajta válasz. Mi megvédjük ugye a demokratikus jogot, a parlament költségvetési joga az tényleg a demokrácia előfeltétele, ez egy nagyon fontos eleme a demokráciának. De amit igaziból mondani akarok, az a következő. Ismerjük el, hogy megvan ez az eszköz. Na de hát hogy is néz neki a demokratikus válasz? Tehát egy olyan, amely valóban demokratikus, és nem pedig utasítások formájában ölt testet. Ezt kell valahogy meghatározni. Ez egy valódi probléma, mert nagyon könnyű azt mondani, hogy hát hogyan lehet ezt létrehozni, de a válasz aztán nem annyira egyszerű. Én azt mondtam, hogy a német ítéletben azért van még egy kis nyitási lehetőség, mert azt mondták, hogy egy politikai folyamat részévé kell ennek válni. Tehát, hogy mondjuk hogyan tudjuk Spanyolországnak megadni azt, amit meg kell adjuk, de ne a technokrata kormányzó struktúráknak próbáljuk ezt a kezébe adni, hanem demokratikus folyamatokat, demokratikus vitát indítsunk Európában, és akkor fel fogjuk ismerni, hogy a németek sokkal hajlandóbbak lesznek adni. Hát ez a mi reményünk legalábbis a demokrácia irányában. Lehet látni, hogy a demokratikus jogok, a demokratikus intézmények mondjuk egy nemzeten belül kihatnak más nemzetekre is, attól függ, hogy ugye ezeket a hatásköröket hogyan gyakorolják. És pontosan erről van szó, hogy a hatáskörök gyakorlását kell valahogy összehangolni. Én bízom az állampolgári kezdeményezésben, és mindig abban reménykedtem, hogy persze azért szerény eszköz ez, nem fog csodákat teremteni, de azért mégis azt gondolom, hogy a bizottság értelmezése azért túlságosan korlátozó. Az is igaz, hogy mondjuk egy olyan folyamat, hogy európai vitát tudjunk megszervezni egy-egy témában, hát az tényleg akkor alakul ki, amikor ilyen sokan vannak. Hát ne legyünk azért csalódottak. Azért az embereket rengeteg minden foglalkoztatja. Nem lehet őket annyira könnyen aktivizálni a politikai kérdésekben, hogy csatlakozzanak ilyen kezdeményezésekkel. Szerintem minden modern jogszabály, próba szerencse alapon kezd el működni, tehát megnézzük, hogy mi működik, mi nem működik, javítjuk, de ne veszítsük el a lelkesedésünket. Én még mindig hiszek a demokráciában, és én azt is gondolom, hogy valóban érzik ezt az emberek. Tehát ami most Európában történik, különösképpen a válsággal, ezek az ellenlépések emlékeztetnek bennünket arra, hogy az emberek nem fogadják el a technokrata irányítást. Egész egyszerűen nem tudjuk őket ezzel meggyőzni, vagy nem lehet őket ezzel meggyőzni, nem csak a portugálok, spanyolok vagy görögök esetében igaz ez, hanem a németek esetében is. Köszönöm szépen. Akkor azt hiszem, hogy az első panel munkáját lezárhatjuk. Az eszmecserének vége van, és a második panelt bevezethetjük. Talán Hefner kolléga jobban meg tudja tartani ezt a bevezetőt, mint én. Dank. Köszönöm elnök úr, és köszönöm Bruno Kaufmannnak és Jörges úrnak is, hogy elmondták előadásukat. Kérem, hogy foglaljanak most helyet a teremben, és új előadóinkat kérem, hogy fáradjanak ide hozzánk. Theo Schiller professzort, aki a Marburgi Egyetem jogász professzora, talán egyébként önök is tudják, hogy ő a polgári részvétel és közvetlen demokrácia egyik legnevesebb világszerte elismert kutatója, aktív művet írt, nagyon örülünk, hogy megtisztelt minket jelenlétével. Ő fog nekünk tehát először egy áttekintést adni az európai közvetlen demokrácia feltételeiről, esélyeiről, veszélyeiről és üdvözlöm Géphárt Kirchkeszner professzor urat is, aki a svájci Zankt Galeni Egyetem professzora, és kutatási témája a gazdaság és ö, gazdaságtudomány és a közkiadások állami költségvetési kérdések szakértője, és ezeket a kérdéseket a közvetlen demokrácia keretében vizsgálja. Amint önök is tudják, Svájcban nagyon sok sajátos szabály van, például már régóta érvényesül egy adósság küszöbb, és a Svájcban lehet adóügyekről is szavaztatni, és az is sajátossága ennek a rendszernek, hogy Svájcban a konkrét összegéről az adóknak is lehet szavazni, sőt a polgárok a legtöbb esetben maguk döntenek a fizetendő adóról. Ez egyedülálló ö, példa a világban. Ö, akik ö, általában szeretik a közvetlen demokráciát, még azok is néha megállnak a svájci példa előtt. Egy dolgot nem szabad a népre hagyni, hogy az adókat maguk állapítsák, megmondja a többség. Nos, Svájcban ez is működik. A svájci példa nem arra utal, hogy ez lehetetlen lenne. A polgárok néha sokkal okosabban bánnak ezekkel a kérdésekkel, hiszen végül is az ő általuk befizetett pénzről és az azzal való elszámolásról is szó van. Tehát ez erősíti nagyon is a demokráciát, hogyha egy ilyen eszköz van a választó kezében. Lehet, hogy az európai politikai válság egyik oka például az, hogy az önkormányzatok, regionális hatóságok és államok eladósodtak, vagyis felelőtlenül viselkedtek, ez Svájcban lehetetlen lenne. Várjuk tehát Teo Schiller úr és Kirch úr előadásait. Először Teo Schillernek adom meg a szót. Köszönöm. Azt mondták nekem, hogy tarthatom előadásomat németül, úgyhogy élek akkor ezzel a lehetőséggel. Tehát is térek most német nyelvre. És igyekszem szorosan csak arról beszélni, amit témámul választottam. A közvetlen demokrácia feltételei, lehetőségei, kihívásai Európában, az európai tagállamokban. Sokat fogok a tagállamokról beszélni, mert úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy az európai kép javulhasson, ahhoz az egyes tagállamokban kell először elkezdeni a munkát. Néhány általános megjegyzést is engedjenek meg azonban előbb. Mindenki a demokráciáról beszél, hivatkozik rá, de a közvetlen demokráciának az alapelve az, és ez minden alkotmányban így van a világban, hogy minden politikai döntést a nép akaratával kell legitimálni, és minden polgárnak joga van a szabadság és szólásszabadság jogára hivatkozni. Tehát Bizonyos dolgokat persze nem dönthet el közvetlenül a nép, ezért van szükség képviseleti demokráciára is, de a választó polgárnak tudatában kell lennie, és lehetőséget kell adni, hogy az egyes eljárások közül válasszon, illetve azokat átlássa a nemzeti, regionális, kommunális szinten és európai szinten egyaránt. Második alapvetés. Azok a politikai folyamatok, amelyek ennek az elvnek megfelelnek, két ö, módon jelenhetnek meg, vagy a népszavazás, az adhok népszavazás eljárásában, amelyet vagy a kormányok, vagy a nép kezdeményez, vagy pedig az intézményesített eljárásokban, amelyeknek a formája, szabályai előzetesen lefektetésre kerülnek. Az alapvető eljárások ezen belül a kötelező népszavazás, a polgárok által kezdeményezett népi kezdeményezés, vagy az úgynevezett agenda kezdeményezés, amely konkrét témákat javasolhat egy adott parlamentnek, hogy azzal az foglalkozzon, sőt, erre kötelező érvényel kérheti. Az adhok népszavazások, a spontán népszavazások és az intézményesített rendszerek között különbséget kell tenni mert noha az adhok népszavazások néha nagyon fontosak lehetnek egyes helyzetekben, de ezek mégiscsak szórványosak, és általában jó, ha évtizedenként egyszer létrejönnek. Hogy milyen feltételek mellett, és ez a harmadik alapvetésem, lehet a direkt közvetlen demokráciát intézményesíteni. Nos, vannak ennek tipikus helyzetei, amikor ezt lefektetik. Például, ha egy társadalom mély válságba kerül, például Svájc 1874-ben, vagy az, az USA szövetségi államai, aztán amikor az állam függetlenségéről, az állam függetlenedéséről van szó, mint például Írország esetében volt, vagy a kelet-európai államok esetében, amikor demokratikus rendszerváltás történik, mint Németországban 1919-ben, Olaszországban 1947-ben, vagy nemrég Kelet-Európában, vagy a társadalmi és politikai rendszer egyedi válságot él meg, mint ahogy most Izlandon ugye súlyos gondokat okozott a pénzügyi válság. Európában is van válság, de még nincsen eszközünk a kezelésére, demokratikus eszközünk. Több lépésben próbálom előadni, amit mondani kívánok. Először mutatok néhány spontán népszavazásra példát, aztán röviden áttekintem a közvetlen demokrácia eszközrendszerének eloszlását az európai tagállamokban, majd szólok a regionális és a helyi önkormányzati szintről, negyedszer a közvetlen demokráciának a nemzeti szintjéről adok áttekintést, és végül pedig néhány következtetést próbálok majd levonni illetve megfogalmazni néhány kihívást és lehetséges tovább lépést, amit angolul upgrade-nek hívhatunk talán. Ha működik a rendszer, akkor az első pontomhoz tartozó diákat kérem. Well, ich brauche mal. Ah ja, okay. Ja. Also diese Folie gibt. Ez a dia azt tekinti át, hogy hol voltak jelentősebb adhok spontán népszavazások Európában az utóbbi évtizedekben. Itt ugye látható szinte mindegyiknél, hogy nagyon különböző helyzetek hívták ezeket elő. A függetlenedés igénye, mint 1922-ben és 30 évben Írországban, vagy a balti államok Szlovénia esetében, 91 után, aztán a demokratikus átalakulás igénye, a monarchiából a köztársasággal, Görögország, Olaszország, Spanyolország esetében 76-78-ban és Kelet-Európában 91 után. Aztán amikor konkrét alkotmányügyi döntéseket kellett hozni, mint amikor Franciaország átment 58-ban az ötödik köztársaságba, és csatlakozási helyzetekben, amikor az Európai Unióhoz kellett csatlakozni, vagy az eurozónához, itt felsoroltam, hogy mikor és mely országok voltak érintettek, és végül pedig a központi kompetenciák leadása esetén, mint ahogy az Egyesült Királyságban és Spanyolországban történt. Aztán vannak néha belső politikai konfliktusok is, amelyek népszavazáshoz vezetnek. Svédországban az atomkérdés, Egyesült Királyságban az abortusz vagy a választási törvény. Ja, ja. Ja, auf dieser Folie ist äh, in aller... Ezen a dián nagyon röviden összefoglalom, hogy milyen különböző demokratikus, közvetlen demokráciát szolgáló eszközök vannak a tagállamokban. Kötelező népszavazás, mint intézmény Dániában, Észtországban, Írországban, gyakran ö, ö, megvan. Ö, aztán a kormányok által kezdeményezett népsz, népszavazás, népszavaztatás, Ausztria, Dánia, Franciaország, Luxemburg, Málta, Portugália, aztán a polgári kezdeményezés, Bulgáriában, Magyarországon, Oroszország, Lettország, Litvánia, Szlovákia, Szlovénia esetében, és a tematikus népszavazás valaminek a kérése, ami az európaiban is benne van, Ausztria, Lengyelország, Spanyolországban teljes körülön, és egyes országokban pedig másodlagos lehetőségként. Ezt csak azért mutattam meg ezt a diát, hogy lássuk, hogy van egy bizonyos szórása ezeknek a az eszközöknek. A regionális önkormányzatok szintjén, illetve a helyi önkormányzatok szintjén Hefner úrhoz kötődően említenék néhány példát. Svájcban a kantonok szintjén is lehet népszavazást kiírni, és helyi szinten is, sőt, e két szint sokkal gyakrabban él vele, mint e, tagállami szinten. Ez az EU-ban nem lehetséges általában, csak néhány tagállamban, Németországban, e, ahol valamennyi tartománynak van népszavazási eszköze, de elég korlátozott e, szabályokkal, és meglehetősen ritkán történnek ilyek, ilyeknek. Hamburg, Bajorország és Berlin ahol, az, ahol ezek gyakrabban előfordulnak. Spanyolországban is eh, létezik hasonló eszköz regionális szinten, például a környezeti kérdésekben agenda kezdeményezés lehetséges. Ausztria, Olaszország, Lengyelország esetében azonban például egyáltalán nincs ilyen. Ami a helyi politikát illeti, Németországban 1990 óta jelentősen megnőtt a helyi kezdeményezések aránya. Valamennyi tagállamban lehetséges ez. A liberálisabb szabályokkal rendelkező tartományokban ezeket elég gyakran és széles tematikával alkalmazzák. Bajorországban, Hamburgban, Hessenben, észak westfáliában Németországban eddig 6000 kezdeményezés és 3000 helyi népszavazás volt. Lengyelországban is van a választóknak saját kezdeményezési joga, de kizárólag a helyi önkormányzat leválasztására, tehát negatív szerepben. A csekk köztársaságban a népi kezdeményezéseknek elég széles körű alkalmazása van környezetvédelmi témákban. Szigorú szűk szabályok között Franciaország, Olaszország, Ausztria, Spanyolország és Bulgária is alkalmaz, de ritkán. Finnországban és Svédországban pedig még csak konzultatív referendumokat tartottak regionális szinten, ami általában önkormányzatok összeolvadásakor vagy közlekedési kérdések esetén mm, kerültek kiírásra. A helyi demokráciát mindenhol megerősítették ezek az eljárások, ahol léteznek, és általában nagyon jó minőségű döntések születtek a a helyi kormányzati szerveknek ez nagy kihívást jelentett, de nagy megtisztulást is, és erőt is adott nekik. Nemzeti szintű közvetlen demokrácia, ezen belül is az intézményesített eszközök témája. Svájc példaértékű, világszerte ezt a szintet sehol nem érték el még más országban. Sőt, az EU államokban nagyon kevés intézményesített népszavazási eljárás zajlik, és az is csak kevés országban. Kötelező referendumokat főleg Dániában és Írországban gyakorolnak, főleg, hogyha az EU felé kell szuverenitást leadnia ezeknek az államoknak, és ezt már elég gyakran megtapasztaltuk Írország esetében. Írországban még társadalmi értékkonfliktusokat is népszavazással döntenek el, ugyanis az alkotmányok értékekre épülnek, és az értékekről is szabad vitázni. Saját kezdeményezésű népszavazások Olaszországban gyakoriak, 74 és 91 között 70-szer is élt az ország ezzel. A lehetőséggel általában a már nem működő pártok helyetti demokratikus eszközként. Azonban mivel 50%-os részvételre van szükség, ezeknek csak egy töredéke vezetett érvényes eredményhez. 96 és 2010 között egyetlen egyszer sem volt sikeres Olaszországban a saját kezdeményezésű népi kezdeményezés. Mégis komoly szerepe van, mert a 70-es években erkölcsi kérdéseket, mint a, a, a vállás is szekuláris eszközökkel lehetett végül is ö, megvitatni. És Olaszországban a választási rendszerről is többször ott eredménnyel változtatták meg a választási rendszert népi kezdeményezéssel. 2011-ben pedig négy népszavazás eredményeképpen dőlt meg a Berlusconi rendszer, sőt az ő ö, mentességét is így törölték el, büntetőjogi felelősségét megállapítva. Tehát a népszuverenitás azért Olaszországban így módon működik. Több kezdeményezésre volt kísérlet Kelet-Európa államaiban, Lettország, Litvánia, Szlovénia, lehetne itt példa, főleg szociális és gazdasági átalakulással kapcsolatos kérdésekben a kommunista rezsim megdőlése után. Ezek a kezdeményezések azonban általában nem voltak sikeresek, főleg azért, mert túl szigorúak voltak a kiírás szabályai. Magyarországon több népszavazás a pártok közötti konfliktust dinamizálta, enyhén szólva. A jelenlegi kormány többség tovább szigorította azonban a szabályokat, megduplázta 25-ről 50 ra a részvételi minimumot, és így gyakorlatilag de facto a népi kezdeményezés lehetőségét jelentősen beszűkítette. Vagyis meglehetősen gyenge a kép, hiányoznak a saját kezdeményezésű eszközök, vagy túl szigorúak azok szabályai, és a gyakorlatban végül is nem merítik ki az országok az ebben rejlő lehetőséget pedig egy okos, észszerű, intézményesített népi kezdeményezés népszabadási rendszerrel sokat lehetne javítani a helyzeten. Még sok tapasztalatra van szükség egyes országokban a politika kultúra területén ahhoz, hogy ezek eredményesen működhessenek. Mik a jelenlegi kihívásai Európában a közvetlen demokráciának? A gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy a közvetlen demokráciában óriási potenciál van, ugyanakkor a legtöbb országban még alulfejlett. Ahhoz, hogy továbbfejleszthető legyen, óriási upgradingre lenne szükség, és erre vonatkozóan próbálok most néhány esettanulmány-szerű csoportosításban javaslatot tenni regionális, helyi és nemzeti szinten egyaránt. Számos tagállamban még nincsenek meg a közvetlen demokrácia helyi eszközeinek a, az eljárásai, Noha, ahol ezek léteznek, nagyon pozitív vele a tapasztalat. Dánia, Írország, Észtország, Lettország, Litvánia, Portugália még be kell, hogy vezesse a helyi szinten a közvetlen demokrácia eszközeit. Bulgáriában, Finországban, Franciaországban, Olaszországban, Ausztriában, Spanyolországban és más országban pedig az a baj, hogy vannak ugyanilyen eszközök, de túl szigorúak a szabályaik. Hogy milyen témákról lehessen ilyen módon kezdeményezéseket indítani, szavazni, ez is egy fontos kérdés. Az Európa Tanács több ajánlást tett már egyébként ebben a témában, arra vonatkozóan, hogy a helyi közvetlen demokráciának a témái tipikusan mik lehetnének. Másodszorban Ausztriában és Spanyolországban a regionális tartományi rendszerben tovább kéne fejleszteni ezt a rendszert. Franciaországban sincs még regionális szinten saját kezdeményezésű népi kezdeményezés, csak, csak döntési és egyéb szabályok által korlátozott joga van a szavazóknak Összességében azt javasolnám, hogy az európai régiók és önkormányzatok szövetsége sürgősen foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Nemzeti szinten pedig egyes tagállamok jóval elmaradottabbak, mint mások. Belgiumban például teljesen hiányzik, Németországban, Finnországban, Máltán, Hollandiában, Svédországban, Csehköztársaságban, Egyesült Királyságban és Cipruson is a közvetlen demokrácia országos szintű eszköze. Ezekben az országokban az lenne a minimális következő lépés, hogy legalább egy téma kezdeményező eljárást bevezessenek, Például, de hogy, hogyan lehetne európai szinten ezt bevezetni, hogyha az egyes tagállamokban sincs még rá példa? Egyes országokban, B pont, vannak népszavazási eljárások, de csak az kormány írhatja ki ezeket, vagy az, az államelnök, vagy a parlament, ezek kötelezőek. Dániában, Észtországban, Franciaországban, Írországban, Luxemburgban, Portugáliában például. Itt a népi kezdeményezés lehetőségét kéne megteremteni, hogy saját ösztönzőik alapján is a választók kezdeményezhessenek ilyesmit. Itt a minimális első lépés az lenne, hogy bevezetik itt is, ezekben az országokban is az agenda kezdeményezést. Számos tagállamban szigorú szabályok mellett lehetséges az aláírás gyűjtés, Lettország, Litvánia, Szlovákia példák erre, ezért elvileg igen, a gyakorlatban azonban nagyon nehezen működik a dolog, és Olaszországban, Magyarországon is ez a helyzet, ezekről beszéltem már azon országokban, mint Ausztria, Lengyelország és Spanyolország, ahol csak agenda típusú kezdeményezés lehetőség van egyelőre, ott ennek a kiterjesztése lehetne a teljes körű népszavazás és népi kezdeményezés területére. Ausztriában erről most intenzív vita folyik, lehet, hogy ott megvalósul hamarosan ez. Végül pedig valamennyi országban meg kéne vizsgálni az eljárások felségét, a médiák általi befolyásolhatóságát, átláthatóságát, transzparencia szabályokra van szükség, és finanszírozási szabályokra. Összességében az látszik, hogy a közvetlen demokrácia potenciája tagállamokban ö, még kiaknázatlan. Ha az Európai Unió a részvételi demokrácia lehetőségeit növelni akarja, akkor első körben az kell, hogy legyen a, a érdeke, hogy az egyes tagállamokban ennek a talaja ö, kialakításra kerüljön, és a, a köz nyilvános viták intenzitása tagállamonként egyenként nőjön. A politikai kultúra, a politikai tanulás keretei elkezdődjenek tagállami szinten. Szük, sürgősen szükséges lenne, hogy először a tagállamokban a politikai ö, eljárások, a részvételi demokrácia eszközei is kialakításra kerüljenek, még mielőtt az európai szinten erről beszélhetünk. Ja, ganz herzlichen Dank, Professor Schiller. Köszönöm, Schiller professzor. Meg is adom minden további nélkül képet képeszter professzor úrnak a szót, hogy folytassa az előadások sorát a sajátjával. Elnök úr, Hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy meghívtak először is. Szokatlan az, hogy nem EU tagállam képviselőjeként szabad beszélni az Európai Uniós demokratikus folyamatokról. A közvetlen demokrácia és a közpénzek közötti, felhasználása közötti összefüggés kapcsán van egy általános félelem, miszerint, hogyha erről az állampolgárok dönthetnek, akkor az azt jelenti majd, hogy csökkentik az adókat és növelik a kiadásokat, és ez csődbe dönti az államháztartást. Ennél fogva Németországban például minden szövetségi állam alkotmányában van egy olyan államháztartási fenntartás, miszerint, hogyha a közvetlen demokrácia elemei meg is valósulnának, ezeket úgy kell alakítani, hogy pénzügyi kihatású kérdésekkel ne foglalkozhasson ez az ág. Kérdés, hogy mennyire jogosult és indokolt ez a fenntartás. A, össze kell vetnünk a német és a svájci példát ahhoz, hogy megvizsgáljuk helytálló ez az elmélet. Svájcban az állampolgárok minden szinten, persze különféle mértékben, erről majd beszélek, szavazhatnak pénzügyi államháztatási kérdésekről. Tehát nincs ilyenfajta államháztatási fenntartás semmiképpen Svájcban, mint ami Németországban érvényesül, ugyanakkor egyetlen svájci kanton, kivéve Bázel és Genf kanton, amelyek eléggé eladósodottak, nem tudnak olyan segítséget kérni, mint Zárland és Bremen Németországban, és általában nem mondtad, hogy Svájcban rendben van az államháztatás kanton szinten is, nemhogy szövetségi szinten. Ha viszont megvizsgáljuk a válság eseményeit, látható, hogy Svájc 2008-ban, tehát a válság idején három konjunkturális programot indított, ennek ellenére be tudtuk tartani az adósság fék követelményeit. Ez 2001-ben, ez kétharmados többséggel megszavazta a nép, aztán egy átmeneti időszakot élt meg, 2000 hétig érvényes volt az a német az a, a, a német adósságfék, amely ma példa az Európai Unióban voltak éppen leképezése a svájci jellegű intézkedésnek. Az volt tehát az első ezek sorában. Aztán 2009-ben uh, szuficites volt a költségvetés, tehát még más államok súlyos hiányjal küzdöttek, a svájci államháztartás pluszban volt. Ez abból a, az adósságfékből adódott, amely a 2001-es népszavazás eredményeképpen volt bevezethető. Elmondható tehát, hogy ugyanakkor hogy tagállam szinten más helyzet Németországban és Svájcban, és a kantonok szintjén is dönthetnek a kantonok a maguk részéről, csak úgy, mint az Európai Uniós tagállamok. Így tehát összevethető a két helyzet. Az Egyesült Államokban a második világháború előtt a nem foglalkozott különösebben az államháztási kérdésekkel, a második világháború után igen. Hogyha a kaliforniai helyzetet lát, vizsgáljuk, ott az akkori döntés most megfolytja az államháztartás működését. Egy persze pártharcok is voltak a háttérben a döntés mögött. Ha megnézzük pénzügyi kérdésekben a közvetlen demokrácia lehetőségeit, és ezeknek a környezetét, nem elég erről csak beszélni persze, hanem meg kell vizsgálnunk az alaphelyzeteket, illetve látnunk kell, hogy a probléma különösen a német közvitában abban áll, hogy a közvetlen, kezde, közvetlen részvételt eh, általában a kezdeményezésre korlátozza csak a közvita, ezzel kapcsolatos a, csak a félelmek, és kevésbé a népszavazás intézményét értékelik. És ezeknek a kihatását az államháztartásra. Holott ebben az összefüggésben eh, a kezdeményezések nincs túl nagy súlya, míg a népszavazásnak nagyobb a súlya. Itt különbséget kell tennünk az ügydöntő népszavazás között és a nem ügydöntő között. Ez is egy fontos különbségtétel. A pénzügypolitikát vizsgálva látnunk kell, hogy kanton és önkormányzati szinten igen, sajnos szövetségi szinten nem valósul meg a pénzügyi ö, népszavazás. Nagy infrastruktúrális projektek esetén, például az egyetem felújítása, új épületek építése én a nép kell döntsön kanton szinten ezekről a pénzügyi beruházásokról. Ennek különféle variánsai vannak, folyó kiadások esetén lehet kisebb a, a, a értéke a, a népszavazás kiírása szükségességének, vagy lehet egyszerű kiadásoknál magasabb szinten meghúzni ezt a határt. A népszavazás lehet kötelező, vagy önkéntes, vagy mind a kettő a svájci kantonoknál mind a kettő gyakorlatban van. Vannak kantonok, ahol csak kötelező, van, ahol csak önkéntes. Egy kantonnál, Wadberg kantonban pedig egyáltalán nincs ilyen kötelezettség, de ez egyetlen. Gallenben például újra felmerülő költségtételeknél 300 ezer frank az a határ, svájci frank, ahol önkéntes népszavazás iránt ki, és másfél millió frank fölött kötelező népszavazást kell kiírni. Ha tudják, hogy 4 milliárdos a frankos a, a költségvetés, látható, hogy nagyon alacsonyak ezek a, ezek a határok. Az önkéntes népszavazás kiírásához 4000 aláírás kell, 300 ezer aláíró esetén pedig szövetségi is kirató. Részleteli fórumok pedig nincsenek, ezen eszköz alkalmazásánál. A pénzügyi kérdésekben a népszavas eredményeképpen csak csökkenteni lehet a kiadást, növelni nem lehet. Tehát ilyen értelemben ez egy államháztartási stabilizátor szerepet játszó eszköz. Nem lehet tehát növelni a kiadást, csak csökkenteni ez a népszavazás után. A második nagyon fontos eszköz a jogalkotási népszavazás, e szövetségi szinten is meg kanton szinten is érvényesül fakultatív módon, tehát egy jogszabály módosítására, vagy új jogalkotás elindítására lehet népszavazást kiírni. A jogalkotási népszavazás azért fontos, mert a pénzügyi népszavazások csak ott érvényesülnek, ahol kiadásokat indítanak el, amelyeket a jogszabály nem határoz meg. Tehát nagy infrastruktúrás projektekről van itt szó, szövetségi szinten például katonai közbeszerzéseknél, védelmi közbeszerzéseknél. Például most folyik az új vadászgépek beszerzéséről a közvitos Svájcban, amely ilyen szintet érint. Míg az olyan beruházások, amelyek a teljes költségvetésre hatással lehetnek, már kanton és önkormányzati szinten, általában szövetségi szinten nem ö, indítanak népszavazást. A jogalkotási népszavazás akkor indul el, hogyha egy új jogszabály vitája folyik, amely az államháztartása hatással lehet. Pénzügyi kihatása vannak tehát egy új jogszabálynak. Ez bizonyos szempontból kétértelmű, például, hogyha az állampolgárok visszautasítják, akkor lehet, hogy ennek pótlagos kiadásai vannak egy-egy jogszabály kimaradásának, ugyanakkor lehetnek megtakarítással járó hatása is. Az empirikus adatok arra utalnak, hogy a, az állampolgárok meglehetősen konzervatívak, relatíva konzervatívak államháztartási pénzügyi kérdésekben. Tehát minél magasabb az összege a plusz kiadásnak, annál kevésbé élvez elfogadott bizottságot, ez a 80-as, 90-es évek népszavazásának vizsgálatából adódó adat, tehát igazi veszélyt nem hordoz magában ez az eszköz a, az államháztatás megbillenésére vonatkozóan. Vannak olyan helyzetek ugyanakkor, amikor észszerű, pótlagos eszközöket bevezetni, mert például az adóságfék ilyen volt, erről majd később beszélek. A kötelező alkotmányozási népszavazások esetén is hasonló a helyzet, ugyanakkor akkor a pénzügyi kihatások sokkal nehezebben meghatározhatóak. Más tehát itt a jelentősége ennek az alkotmányos népszavazásoknak. Más a helyzet a saját kezdeményezésekkel. Minden kanton indíthat alkotmányozási kezdeményezést, és szövetségi szintek megvalósulhat. Ez még jogalkotási kezdeményezéssel csak a kantonok élhetnek, sajnos szövetségi szinten ez nem indulhat el. Van egy tendenciózus veszély. Nálunk az, a kezdeményezések kb. 90%-át elutasítják. Általában sokszor az, arról szól csak a kezdeményezés, hogy egyáltalán napirendre tűzenek egy témát parlamentben, tehát, hogy elutasítanak egy kezdeményezést, sokszor akkor is elég ahhoz, hogy napirendre kerüljön egy téma. Jó példa ez a, a, a hadsereg eltörlésre vonatkozó kezdeményezés, amelyet ugye elutasítottak, de a védelmi politika gyökeres változását hozta. Ugyanakkor azt is meg kell mondanunk, hogy a kezdeményezések csökkenthetnek is kiadásokat, illetve célozhatják kiadások csökkenését. Például a svájci hadsereg megszüntetésére vonatkozó kezdeményezés a, a, arról szólt voltak éppen, meg akarta akadályozni a közvéleményben, hogy ellenezte az új harci vadászgépek beszerzésének programját. Tehát ez a kezdeményezés végül ö, járat olyan kiadással, hogy kiadásokat csökkentenek végső soron a gyakorlatban. Ezek tehát azok a, a lényegi eszközök, amelyeket felsoroltunk. Kanton szinten még hozzá lehet ehhez sorolni általában, vagy nem minden kantonban tartják észszerűnek, hogy kiadási féket alkalmaznak, például a Szent Gallenben alkalmaztunk egy ilyen féket, amely aztán nem bizonyult szükségesnek mert nem, növekedtek, nem növekedett a hiány. Ugyanakkor, ha a várt hiány magasabb, akkor automatikusan emelik az adókat ebben a rendszerben, ha pedig egy szuficit várható, akkor meg kell takarítani automatikusan ezeket az összegeket, ha pedig a megtakarítás elég magas szintre jut, akkor csökkenteni kell az adókat. Ha pedig ismét deficitbe csúszik a költségvetés, akkor újra megtakarításokat kell eszközölni, és ezt követően emelni kell az adókat. Tehát egyfajta anticiklikus elemet épített be kantoni szinten is a költségvetésbe ez az intézkedés. Egy automatikus stabilizátori eszköz, egy meglehetősen sajátságos. A mi kantonunk viszonylag szegény Svájcban, 19. helyen állunk a 26 kanton között, azonban adósságállományunk nincsen, viszonylag kicsit a, a teher, tehát a költségvetésem, tehát gyakorlatilag netó pluszban van a költségvetés, nincsen netó adósságunk, nincsen. Elviekben a szabályozás meglehetősen egyszerű. A kiadásokra vonatkozó népszavazásokban azt kezdjük meg az emberektől, hogy a kiadásokra hatással akarnak lenni, azonban ha növelni akarják, akkor ezt neked árát meg kell fizessék, ez, tudatosít, ez tudatos ilyen módon meglehetős jól működnek az ilyen pénzügyi kihatású népszavazások is. Ha pedig kiterjesztjük az erre vonatkozó vizsgálatokat az összes kantonra, az elmúlt évtizedekben végeztünk ilyen vizsgálatokat, látható, hogy ezek a kiadási fékek viszonylag erőteljesen növekedtek, erő, működtek, a bevételek növelésében és a hiány csökkentésében volt érzékelhető ezeknek a hatása azok a kantonok, ahol bevezettek ilyen adósságfékeket, érzékelhető volt ez a pozitív hatás. Tehát a közvetlen demokrácia a pénzügyi kérdésekben végső soron jól működik. Persze eltérő a, a a gyakorlata, hogy kötelező vagy önkéntes népszavazást tartanak el. A kötelező népszavazások során még magasabb a megtakarítás hányada, tehát még inkább hozzájárulnak az államháztartás stabilizálásához. Szövetségi szinten kicsit másképp, más képet festhetünk, ott nem volt pénzügyi kihatási, kihatású népszavazás, nincs automatikus adókiigazatás, minden adóemelésről szavazni kell, például a legfontosabb adótételek, például az áfa esetében, ezt az alkotmány rögzíti, nem lehet, tehát azokor nem lehet az adókat népszavazás nélkül módosítani, ilyen esetben tehát szövetségnek kötelező népszavazást kell kiírni. Ennek teljesen más lett a szerkezete, értékelik a bevételeket, a konjunktúra tényezőit, és ennek alapján határozzák meg a kiadások megcélzott mértékét. sokan mondhatják, hogy a szövetségi szinten ez kevésbé működik, talán, mint a kantonok szintjén, és való igaz, hogy a 90-es években, egész 2004-ig a szövetségi szinten az adó, a adósság mértéke jelentősen növekedett, ám 2005-ben ismét jelentősen csökkent. végül is szövetségi szinten is működött a rendszer. A, az adók növelésére vonatkozó helyzetben teljesen más a helyzet nem csak az áfa bevezetését kellett megszavazni, hanem annak mértéke növeléséről is 6,2-ről 6,5%-ra növelték, és más adóságtételeket is, például a nyugdíjrendszer vonatkozó, valamint a, a olajfelhasználásra vonatkozó adó, valamint az infrastruktúrá bővítésre vonatkozó adótételekre is történt népszavazás valamint az ÁFA további növelésére is történt népszavazás kiírás annak érdekében, hogy a nyugdíj alap forrásait ezzel növeljék. Tehát, hogyha az állampolgárok számára világosra tudjuk tenni, hogy szükséges az adó növelés bizonyos célok megvalósítására, akkor általában megszavazzák. Persze ezért megfelelő párbeszédre van szükség, illetve egy olyan közvitára, ahol az állampolgárok értékelni tudják a helyzetet, és eldönthetik, hogy támogatják-e vagy sem népszavazásban a következő intézkedéseket. Meghökkentő volt, hogy a szövetség pénzügyi alkotmány módosításában a szövetségi szinten csak egy bizonyos szintig lehet adókat növelni, ezt követően az állampolgárok elé kell bocsájtani a kérdést, és jóvá kell hagyják ezt. Az első körben ez nem működött, adó, adópolitika változtatásakor, és akkor elvitottak a politikai párbeszéden, és a 2004-es népszavazás során sikerült adót növelni. Azt tehát, hogy az alkotmány pénzügyi módosításai során népszavazásra van szükség, oda vezet, hogy mindig nagyon intenzív közvita szerveződik ezekben a kérdésekben, tehát van egyfajta kényszer arra, hogy a közvitát megindítsák a médiumokban, hiszen a népszavazás kötelező jellege ezt szükségesé teszi. Továbbá kezdeményezésekkel meg lehet az adómértékét is csökkenteni. Meg lehet elvileg csinálni. De néhány éve volt egy kísérlet arra, hogy polgári kezdeményezéssel a közvetlen szövetségi adót, amit a szövetségi szint kap meg, eltöröljék, és csak a kantoni, kanton szintű adózást tartsák meg. Ez végül is eltűnt a történelem sűjesztőjében ez a kezdeményezés, de végül is Bundesteuer szövetségi adó sem volt mindig, csak a 20. században alakult ki aláírásokat düntettek, gyűjtöttek, nem tudom, hogy elérték-e a százezeret, de végül is nem merték kezdeményezni ezt, mert még ha meg is volt a százezer aláírás, gyakorlatilag esélytelen volt a kezdeményezés, és erre rájöttek a kezdeményezők. Tehát nem szabad alulbecsülni a polgárokat, még gazdasági, pénzügyi kérdésekben is, nem mindig persze, de működik a dolog, és persze a parlamenti demokrácia sem arról szól, hogy mindig az történik, amit szeretnénk. A közvetlen demokrácia sem mindig azt az eredményt hozza, amit szeretnénk, de tény, hogy Svájcban, ahol bőven van tapasztalatunk, a pénzügyi kérdésekben történő szavaztatásról, igenis bevált ez a módszer, ha jól meg van szervezve, értelmes témákban van kiírva, akkor a polgárok értelmesen tudnak reagálni, és ez végül is a, a költségvetés, az államháztartás egészségét szolgáló eszközé válik. Köszönöm. Ganz herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Kestner úrnak. Mellesleg a felszólalási idejét is pontosan betartotta. Így titkos jelzéseket szoktunk adni előadóinak, de önnél ezt nem kellett megtennem. Most akkor lehet előadóinktól kérdezni, vagy megjegyzéseket fűzni az elhangzottakhoz. Gurmai asszony! Köszönöm szépen. Én most vettem észre, hogy elnök urunk elhagyta a termet, hát nagy megtiszteltetés lesz az, hogy én elnöklöm, akkor ezt a vitát bronzúr az első, és utána következnek a többiek. Köszönöm, elnök asszony. Schiller professzor úr említette az adhok népszavazásokat, amelyek az alkotmányosan vagy legálisan előírt népszavazásoktól eltérnek. Az adhok népszavazásokkal az a probléma, hogy ezek a kormány kezében vannak, a kormány döntheti el, hogy megtartsa -e őket, és hogy mikor tartsa meg őket, annak alapján, hogy mondjuk van-e esély arra, hogy megnyerjék ezeket, illetve persze igazítják a dátumhoz, hogy mikor van esély a nyerésre. A 75-ös Egyesült Királysági népszavazást is csatlakozási népszavazásnak jellemezték, állították be, de nem erről volt szó. Az Egyesült Királyság 72-ben csatlakozott az EU-hoz, hát 73-tól lépett az életbe, és 75-ben tartották meg a népszavazást, hogy ki akarunk-e lépni, vagy sem. Mi volt ennek a hatása? A konzervatívoknak sikerült elérni, hogy megmaradjon a status quo. Nagyon intenzív propagandakampány zajlott, és ez azt jelentette, hogy az igen szavazatra 20-szor annyit költöttek, mint a nem oldalra. Nem volt arra szabály, semmiféle korlátozás, hogy ki mennyit fordíthat erre. Aztán persze minden párt később 2000-ben azt ígérte, hogy az alkotmányos szerződésről majd lesz népszavazás, de hát a svéd elnökség is beismerte a kérdésemre adott válaszban. Én 2009-ben tettem fel ezt a kérdést, tehát a svéd elnökség is beismerte, hogy megváltoztatták a neveket, a címkéket, de az alkotmányos szerződés tartalmában nem sok más változott, ezt átcsomagolták, az Európai Reformszerződés néven, később Lisszaboni Szerződés néven a tartalom maradt. Ez persze mentesítette a kormányt attól a vállalásától, hogy népszavazást tartson nálunk. A megismételt népszavazások mindig problémásak. Ezt már korábban említettük, hogy Dánia is tartott még egyet, ugye, a Maastrichti szerződés kapcsán. De hát az igen kampány például, és az igen szavazatok száma Franciaországban éppen, hogy csak meghaladta, meghaladta a nemet, és senki nem javasolta, hogy Franciaországban még egyet kellene tartani. Írországban is ismételni kellett, ugye Lisszaboni szerződés esetében és a fiskális paktum esetében is, és persze egy másik kérdés is felmerül. Nem kellene lehetőséget adni az állampolgároknak, hogy ők kezdeményezzék a népszavazásokat. Hát én így gondolom, hogy igen, ez csodás ötlet, amennyiben nem korlátozzuk, hogy mi lehet a kérdés, mi lehet a téma. Az 50-es, 60-as évekre visszagondolok, amikor a vezető brit pártok, és gondolom, hogy nyugat-európai országokban is úgy gondolták a vezető pártok, hogy a tömeges bevándorlás az kiváló gondolat. Hát akkor lehetett volna egy ilyen kérdéssel előállni, de szerintem a kormányok ezt nem megfelelő kérdésnek ítélték volna meg, ami ugye a rossz választ eredményez, néha megtartják a népszavazást. Ami a fiskális politikát, a költekezést illeti, hát szerintem bármelyikről, ha külön szavaznánk, az nem lenne, külön tartanának népszavazást, az nem lenne jó ötlet. Én emlékszem például egy kaliforniai népszavazásra, azt hiszem a 70-es évek vége, 80-as évek elején volt, nem tudom, hogy talán a 30-as javaslat vagy ajánlás volt, amikor a kaliforniaiak úgy döntöttek, hogy hol de csodálatos ötlet lenne az adókat csökkenteni, és aztán e, megdöbbenve vették észre, hogy nincs tűzoltóság és egyéb életbe vágó szolgáltatások. De egyébként szerintem az általános gazdasági megközelítésről igenis lehetne népszavazást tartani. Szuper gondolat lenne ez is, nem akarok beavatkozni a görög ügyekbe, ehhez nekem ugye semmi közöm, de azért milyen fantasztikus ötlet lenne, hogyha megszigorító intézkedésekről lehetne egy népszavazás, amit ugye Görögországra kényszerítettek feltételezve azt, hogy ha nő a munkanélküliség, és mindenkinek csökken a fizetés, akkor könnyebben tudnak kilábalni az adósságból. Hát egy ilyen népszavazás esetére én már az általános iskolai szintre lecsökkenteném a részvételi korhatárt, mert még egy általános iskolás is tudná erre a kérdésre a választ. Uh, thank you very much. And now... Evelyn. Köszönöm szépen, és Evelyn következik. Uh, Köszönöm, Köszönöm, Professor nagyon egyértelmű, tömör összefoglalódót adott nekünk. Nem akarok én korreferátumot tartani, csak kérdést föltenni. Az érdekelne, hogy a következő problémákkal milyen megoldást találna. A kantonokban nyilván könnyű érvelni az adó emelés mellett, ha egy új uszodát lehet építeni, vagy új iskolát, ami közvetlenül szolgálja a polgárok kényelmét, előnyükre van. Ugyanakkor nehezen tudom elképzelni, hogy olyan kérdésekben, mint például menekültek befogadására létesítményt létrehozni, vagy a szociális területen szegényeket felkaroló intézkedéseket hozni, nem hinném, hogy ugyanilyen könnyen átmennek. És ezekkel akkor mi lesz Svájcban? Mi van Svájcban? I have uh, Mr. Uh, Hefner, and then... Köszönöm. Hefner úr lemonda arról, hogy beleszóljon. Válasz. Egyszerű a válaszom. Világos. Minél konkrétabb a kiadás célja, annál hajlandóbbak a svájciak megszavazni azt. Tehát például az, a nyers olaj adó 93-ban a közlekedési infrastruktúra kiépítését szolgálta, és lám nem csak a helyi célokra, hanem az egész országot szolgáló célokra is megszavazták helyileg az emberek ezt az emelést. Amit ön hoz föl például, ott valóban gond van, bár nálunk ilyen esetekben kevésbé a finanszírozásra gond, hanem az, hogy hol építsünk ilyesmit. És általában ellenállás van, de nem, de ezt nem referendumokkal döntjük el mi sem, és persze Svájc sem szent a Szentföld. Ha a szociális területet nézzük, az áfa emelés, a, az időskori ellátás érdekében, vagy a rokkantsági biztosítás emelése, ez gondot okoz, valóban komoly vitákat okoz nálunk is, és gyakran ö, ö, megkapják a kommunák a kritikát, hogy nem járulnak hozzá az országos célokhoz. Tény, hogy nem sikerül mindig meggyőzni a polgárokat közhasznú dolgokról. Ezt mondtam én is, hogy nem minden kezdeményezésnek az az eredménye, amit én szeretnék, de az biztos, hogy erre a polgárok meggyőzésére kísérletet kell tenni, mert ha nem is teszünk kísérletet, akkor eleve csak rossz döntések születhetnek. Köszönöm szépen. Én is szerettem volna kérdést föltenni. Evelyn Regner kapcsán felmerült bennem, hogy ugye most meghívtunk egy nem EU-s szakembert, ennek oka van. Az, az oka, mert szerintem Svájctól nem csak az elméletről tanulhatunk, hanem a közvetlen demokrácia gyakorlatáról is, arról, hogy például akár igen szociális kiadásokra vagy bevándorlókra hogyan sikerül megnyerni a lakosságot. Egy úszodára nyilván könnyebb. De Svájcban a népszavazásokon és a népi kezdeményezéseken kívül van még egy nagyon ősi ö, szerveződés, a helyi bölcsek tanácsa, úgy tetszik, tehát egyfajta ö, helyi önkormányzat. Jártam is egy ilyenben, Appenzellben, tehát ahol gyakorlatilag az egész falu valamennyi polgára összegyűlik, Appenzellben ez azért lehetséges, mert általában kis, kicsi kicsi kicsik a falvak. Tehát egy konkrét helyzetben Svájc ugye úgy döntött, hogy arany tartalékának nagy részét eladja. A központi bank ban nagyon sok arany volt, az állami a kormányzat azt mondta, hogy ennyi aranyra nincs szükség, és ezt úgy döntötték el, hogy nem a kormány döntött arról, hogy mi legyen az aranyja, hanem a polgárok dönthettek erről, hiszen ez a polgárok vagyona, és kantononként lebontották, hogy mennyi arany jár a kantonnak, és a kantoni önkormányzat megvitatta a parlamentjében ezt a kérdést, és mondjuk azt mondták, hogy itt a, a, a tanács épületét régóta bővíteni akartuk, vagy itt akartunk építeni egy utat, és akkor egy fiatal csapat azt mondta, ez, ezek olyan tipikus kiadások, amiket a, az általános költségvetésből kell finanszírozni. Ha van az országnak és így a polgároknak megtakarítása, akkor lehessen ezzel élni, ezt elkölteni, és akkor létrehoztak egy alapítványt, amelybe áttették ezt a rájuk eső pénzt, vagy hát aranyat, és ebből ennek a fedezetével finanszíroztak beruházásokat. És a fiatalok kezdeményezésüket megnyerték. Lenne azonban két kérdésem Kirchgesner és Schiller professzor úrhoz is. Schiller úrhoz talán először. Ön országonként kimutatta, hogy hol mit kellene lehetne tenni első lépésben a közvetlen demokrácia kiépítése érdekében. De talán udvariasságból, vagy egyéb okokból arról nem szólt, hogy az Európai Unió szintjén mit lehetne tenni. Én azért mégis megkérdezném ezt, hogy úgy gondolod-e, Teo, hogy az Európai Unió szintjén is létezhet a direkt közvetlen demokráciának egy modellje, és ha igen, akkor itt milyen alapszabályokat kéne figyelembe venni kiinduló pontként. Ez tehát Schiller professzorhoz, Teóhoz. Kirkester úrhoz pedig a következő kérdésem lenne. Ez egy kicsit merész kérdés egyébként. Az a helyzet, hogy az adósságát az egyes tagállamoknak valahogy most már kezelni kéne. Európai stabilitási alapját létre, a központi bankon keresztül is most már lehet állandóan egyelőre korlátozatlan mértékben erre alapozni. Ugyanakkor sok európai országban óriási harag van a fentről technokrata módon végrehajtott megszorítási intézkedésekkel szemben. Ha a polgárokkal találkozunk, akkor Európa szerte azt látjuk, hogy a fő kérdésekben a fejünk fölött dönt az Unió, és sokan gondolják úgy, hogy ők jobban tudják, vagy másképp képzelnék el, de ezt nem kérdezik tőlük, és ez tényleg így van, nincsen nyílt vita ezekről az intézkedésekről, nincs alternatívája a jelenlegi intézkedéseknek, és így aztán nem csoda, hogy a programokhoz nehéz megszerezni a választók támogatását. Ha demokrácia politikai megfontolásból indulunk ki, akkor ezeket a technokrata megoldásokat nem kellene demokratizálni jobban. És egyébként ráadásul nem is biztos, hogy ezek a technokrata megoldások, a beavatkozások az egyes nemzeti tagállamok költségvetésébe majd úgy működnek, ahogy reméljük tőlük. Nem lehetne az egész dolgot megfordítani, mint ahogy a Svájcban van. Svájcban maguk a polgárok alkották meg az adósságféket, és ezt nem felülről diktálták egyes hatóságok az államra, hanem a polgárok képviselőik révén. Nem lenne lehetséges az, hogy akár Európában is megfordítsuk az irányt, és egy demokratikus megoldást találjunk a válságból való kilábalásra, a kiadások és bevételek összhangba hozására, hogy az adósságaink egy bizonyos racionális arányra csök, arányúra csökkenjenek. Az Európai Unió országai közötti transferek tekintetében is nem lehet akár itt is nyíltan a polgárokra bízni a döntést. Tegnap itt ültünk a demokrácia kérdésben, Kumbendit kérdése kapcsán. Azt mondtuk, hogy igen, szükség van erre, de majd, ha már egy biztos szakaszba léptünk. Én ennek az ellenkezőjét kérdezem. Nem pont egy válság idején kéne ö, új alapokra helyezni a döntéshozást? Mert ö, minél jobban eltávolodik még akár a megoldás is a polgároktól, annál kevésbé lesz az az. Svájcban sok évtizedes hagyománya van ennek a dolognak, és látjuk, hogy pozitívan nyilatkozik a szakértőnk. Ja, film. Igen, köszönöm szépen a kérdést. Én is szeretnék, ha megengedik kérdést feltenni majd. Köszönöm elnézést, hogy nem voltam a vita egy részén jelent. A Biztonság és Védelmi Szakbizottságban kellett részt vennem az Európai Unió vonatkozó politikájának kialakításában. Mi a helyzet azzal a hatással, melyel ezek a kísérletek bírnak a közvetlen demokráciával való politik, kísérletek a politikai pártokra vonatkozó hatására kérdezze. Világosan lehet kampányolni, de az is világos, hogy politikai, erős politikai pártok és azok szervezetei, a finanszírozás vezető szerep, és általában párstruktúra nélkül nem igen lehet sikeres tömegkampányt lefuttatni, végrehajtani. A tapasztalat ugyanakkor azt is mutatja, hogy azok a politikai pártok, amelyek a népszavazás eszközéhez fordulnak, sokszor gyengeségből teszik ezt. Azért teszik, mert nem képesek egy összetett, vitatott, ellenmondásos döntést felvállalni, és ilyenkor áthárítják úgymond a felelősséget, a politikai döntés felelősségét szegény választóik fejére. A népszavazások gyakorlata azt is mutatja, hogy megoszthatja a politikai pártokat egy-egy népszavazás. Sokszor tehát a párton belüli, a politikai párton belüli kohéziót megszakadhat, megtörhet egy-egy populista népszavazási kampány nyomán. Ezen túl az is látható, hogy az a parlament, amely utat nyit a népszavazások előtt, ezeket a parlamenteket sokszor meg is gyengíti a népszavazás. Magát a képviseleti demokrácia intézményét kérdőzi meg sok esetben. Az Európai Unióban nincsenek szövetségi politikai pártok föderális, föderális szintű politikai pártok. És még ebben az Európai Parlamentben is nagyon sokan vitatják annak lehetőségét és jogosságát, hogy igazi politik, európai politikai pártokat hozzunk létre. Az, az Európai Bizottság meglehetősen abszurd európai politikai pártokat szabályozó alapszabályzat tervezettel állt elő, amely éppen hogy akadályt gördít a, az európai politikai pártok által folytatható kampányok elé. Egy európai népszavazási kampányt akadályoz tehát ez a bizottsági tervezet. kapcsolódóan az európai parlamenti választásokhoz. Kérdésem tehát, kérésem tehát, mondanának-e valamit az, a politikai pártok szerepéről mindezekben, illetve szólnának-e arról, hogy a népszavazásoknak milyen hatása van az európai politikai pártok működésére? Professzor úr, parancsoljon. Összesen azt hiszem, hogy három kérdést kaptam. Három kérdés volt tehát, az első a pénzügyi válsággal foglalkozott. Hát, hogyha belefognék, fél órába telne, hogy kimerítsem a e témát. Nagyon röviden szólnék arról, hogy a közvetlen demokrácia persze nem tud orvosolni minden sebet, amit az elmúlt években esett. Mikor Németország és Franciaország a Mászeri szerződést megsértette folyamatosan, és aztán a további a bailout záradékot sem tudták tartani, és ezt az eurozóna egy komoly súlyos helyzetbe került ennek nyomán. Jelen pillanatban én nem látom azt, hogy ezt a közvetlen demokrácia hogyan tudta volna jobban megoldani, mint ahogy alakult. Persze elgondolhatóak más esetek a jövőben, ahol a közvetlen demokrácia elemei bevezethetőek volnának, és ezek megakadályoznák az ilyen negatív fejlemények kialakulását a jövőben. Ám rövid távon a, a közvetlen demokrácia elemei nem orvosolnak ilyen problémákat. Ezt mutatja a svájci példa is. Hosszú ideig, hosszú időt vesz igénybe az, hogy ezek, a, ezek az intézmények kialakuljanak. Nem, Svájcban is hosszú évtizedekbe telt, még a közvetett demokráciát bevezették a 70-es, 80-as években szövetségi szinten, az korábban nem ö, működött ez így, ez egy evolúciós folyamat, az nem remélhető, hogy most ha bevezetik ezt az eszközt, amit senki sem ismer voltak éppen, akkor az már csapásra megold mindent. Persze kell erről vitatkozni, kell közvitát folytatni arról, hogyan lehet a jövőben jobban alkalmazni ezeket az eszközöket, ám az a remény, hogy ezzel majd megoldják a pénzügyi válság jelenlegi problémáit, az illuzórikus. Hogy tehát azok a bűnök, amelyeket az egyes felek elkövettek az elmúlt években, azokat nem lehet semmisé tenni azzal, hogy most a néhány közvetett demokratik, közvetlen demokratikus elemet bevezetek a rendszerbe. A második kérdés, a, mi az összefüggés a politikai pártok és a közvetlen demokrácia között? Egy dolog világos, a közvetlen demokrácia működik, és ha ezek ennek elemei annyira kihangsúlyozottak, mint Svájcban, akkor a politikai pártok szerepe kisebb, mint a teljesen képviseleti rendszerekben. Hiszen vannak eszközök arra, hogy a politikai pártoktól függetlenül politikai módon tematizáljanak dolgokat, napirendre tűzzenek. Ez elég gyakran megtörténik Svájcban, és viszonylag sikeresen történik. Egy példát említsek, egy tipikus példát. A, az a kezdeményezés, amely egyébként az Európai Emberjogi Bírósággal is összefüggött. Két asszony indította ezt a kezdeményezést politikai pártok támogatása nélkül, és nagyon sikeres volt. Nagy megdöbbenésére mindenkinek. A már korábban említett kezdeményezés a hadsereg eltörlésére sem párt kezdeményezés volt, bár bizonyos pártok ö, ö, szimpatizáltak a gondolattal, ám a gyakorlatban nagyon sikeres volt, még akkor is, ha magát a kezdeményezést elvetették, mint mondtam, politikai hatásai voltak, tematizálva több kérdést, napirendet űzve több kérdést. Tehát vannak olyan népszavazások, amelyet majdnem minden parlamenti párt eldönt egy kérdés, aztán az állampolgárok megkézélezik, és, és elvetik. Nyilván ezt a pártok nem szeretik, ezt, én értem a pártok a másik oldalon állnak. Tehát a népszavazások voltak éppen a kormány és a parlament ellenőrzésére szolgáló eszközök, amikor a parlament olyan, olyan döntést hoz, amelyet nyilvánvalóan elutasít a lakosság többsége, ilyenkor nyilvánvaló, hogy a közvetlen demokrácia voltak éppen a, a, a pártok uralmát csorbítja, illetve felszabadítja, hogy egy kicsit durván fogalmazzak, a pártok uralma az állampolgárokat. Nagyobb játékteret engedve meg nekik. Ez a pozitív eleme. Ezt ugyanakkor nem parlamenten kívüli eszköz, hiszen a, a kezdeményezések célja mégiscsak az, hogy a parlament elé vigyenek, napirendet tűzenek témát, és intézményesítsenek olyan kérdéseket, amelyek a közvélemény érdeklődésére igényt tartanak. Svájcban éppen szó van arról, hogy moratóriumot vezetnek be az atomenergia kivonásáról vagy megtartásra vonatkozó döntés egyfajta moratórium alá került. Németországban és más európai országokban már, még amikor nem is gondoltak arra, hogy ez veszélyes lehet, Svájcban már akkor bevezetették ezt a moratóriumot. Németországban a zöldet csak később tűzték napirendre ezt a témát, amikor még minden nagy német párt támogatta az atomenergiát. Svájcban már akkor is népszavazást tartottak erről amelyet egyébként nagy pártok nem igen támogattak, akkor Svájcban sem. Tehát új lehetőségeket, új mozgástereket nyit meg a, a közvetlen demokrácia. Ugyanakkor azt is, el lehet, azt is hozzá lehet tenni, hogy a népszavazás sok esetben csak igennel vagy nemmel zárulhat, és sokan azt mondják, hogy ez bizonyos korlátozottságot hoz, és a, a parlamenti diskurzusban lehet módosítani kérdéseket, anélkül, hogy ilyen fekete-fehér döntést születne. Ám a parlamentekben is végül is végső soron igenne vagy nemmel kell szavazni. A népszavazás sem más, mint egy pótlólagos szavazás egy-egy diskurzus lezárásaként. És általában a diskurzus még inkább elmélyült, hogyha a népnek is van ö, szava, és nem csak a parlament szalai között folyik le a vita. Nagyon gyakran éppen azok a pártok is élnek a népszavazás eszközével, amelyek vereséget szenvedtek a parlamenti vita során. Ha úgy érzik, hogy mégis a többség támogatja őket a lakosság körében, akkor a népszavazáshoz nyúlnak. Németországban e, e, erre szolgál az alkotmánybíróság intézményrendszere, még Svájcban sokkal inkább a népszavazáshoz fordulnak ilyenkor az érintett pártok is. Köszönöm, Schiller. Jó, köszönöm szépen, Schiller professzor. Ja. Köszönöm. A sok impulzust, kérdéseket. Mielőtt a központi kérdésre rátérnék, amit Hefner úr tett föl az európai közvetlen demokrácia lehetőségére, két információt szeretnék közölni. Most közölték velem, hogy Finnország idén elfogadott egy jogszabályt a polgári kezdeményezésről, Erről tudtam ugyan, már az a folyamatról, de nem tudtam az eredményét, tehát akkor ezek szerint, amire utaltam, Svéd, Finországban ez már eredményre vezetett, Svédországban is ugyanez a helyzet, előző év végén történt ebben döntés. Még egy megjegyzés Kaliforniával kapcsolatban, ami FASZ képviselő tett föl. Ez is kapcsolatos a gazdasági pénzügyi válsággal. 35-ben Kalifornia az akkori világgazdasági válság miatt adóféket vezetett be, de sajátos módon tette ezt. Azóta valamennyi kaliforniai költségvetést kétharmados többséggel kell elfogadni, mind az alsó, mind a felső házban. Ez indokolja azt, hogy miért képtelen Kalifornia bármit megváltoztatni a szabályain. 76-77-ben, amikor óriási adóemelés történt, és a pártok képtelenek voltak erre kompenzációs szabályokat alkotni, akkor jöttek rá, hogy ez a negatív mitosz Kalifornia szigorúságáról a levegőbe szerte foszlott. Tehát meg kell találni a két extrém között, a szélsőséges megoldás között a megoldást. 35 a szabályai miatt Kalifornia képtelen volt az adósságválságával megküzdeni. Ami a közvetlen demokráciát Európában illeti, nem udvariasságból nem beszéltem erről, hanem mert nem volt időm, így is hosszabb volt az előadásom, mint lehetett volna. Pontosan azt gondolom, hogy európai szinten a közvetlen demokráciának fejlődnie kell, de ez csak lépésenként képzelhető el. Az európai polgári kezdeményezés az egyik első ilyen lépés. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy bár Svájctól tanulhatunk a tekintetben, hogy például 74-ben a fakultatív népszavazást bevezették, vagyis azt, hogy a polgárok egy már elfogadott törvényt hatálytalaníthatnak népszavazásban. Az a véleményem, hogy európai szinten egy ilyen népszavazás típus bevezetése, vagyis hogy a polgárok egy már eldöntött, de még nem hatályba lépett törvényt semmissé tegyenek, fontos, jó eszköz lehetne. Egyfelől azért, hogy az európai döntéshozási rendszerben az úgynevezett általán másodlagos demokráciának nevezett rendszerben meghozott döntéseket teszteljék a lakosságon. Ez jelenleg nem lehetséges. Legfeljebb annyi, hogy egyes hatal hatalommal bíró médiumok felkarolnak vagy lehúznak bizonyos brüsszeli döntéseket, és némi vitát kezdeményeznek róluk, de a polgárok még így sem szólhatnak bele a vitába. Legfeljebb lobbycsoportok képesek erre, konkrét törvények kapcsán erős lobbistáknak lehet hangja, ugye emlékeznek rá, hogy meg hát tudják, hogy Brüsszelben sok hány tízezer lobbista működik, de egy ilyen jogalkotást kontrollképpen a polgárok által teszteltetni szerintem hasznos dolog lenne. Másfelől úgy gondolom, hogy egy már meghozott törvény megsemmisítése hatalmas vitát generálna a tagállamok között is, és szükségesé válna egy idő után, hogy az európai intézmények, a bizottság, a miniszterek tanácsa és az Európai Parlament az ezzel kapcsolatos döntéseket kénytelen legyen megvédeni egy európai nyilvánossággal szemben. Ez jó lenne feltétlenül, és itt kapcsolatba hozható mindez ugye a pártok uralmával is, ugyanis úgy látom, hogy ha ezt az eszközt alkalmaznánk, akkor az európai parlamenti pártok is kihívás elé állnának, hogy saját pozíciójukat egyes szakkérdésekben is jobban átgondolják, megindokolják, a választók felé. Egy olyan politikai rendszerben, ahol az Európai Parlament szenved attól, hogy végül is nem töltheti be azt a fajta parlamenti szerepet, amelyet a tagállami parlamentek betöltik a választásoknál, döntő szerepet játszhat hanem tulajdonképpen csak másodlagos demokratikus funkciókat tölt be, és kénytelen megelégedni elég sovány legitimációval. A pártoknak, az európai pártoknak megnőne a lehetősége, sőt az esélye is arra, hogy megszólítsák a lakosságot. Nyilván nem ellenzem azt, hogy legyenek európai polgári kezdeményezések, ez már beindult, vagy akár az, hogy ez egyre szélesebb körülön érvényesüljön, egy teljes valódi kezdeményezési joggá nője ki ez magát, amelynek a végén szavazás, népszavazás lenne, de szerintem a sorrend szempontjából realisztikusabb lenne az, hogyha a polgárok által kezdeményezett népszavazás rendszerét bevezetnénk helyleg. A különbségtételt fontosnak tartom. Eddig, amikor Európáról, az európai népszavazásokról beszéltünk, akkor általában az európai szerződéseket érintő kérdésekről szóló európai népszavazásokról szóltunk. De európai normális policy kérdésekben még soha nem volt szavazás. Mindig az a helyzet, hogy amikor a nagy alkotmányos kérdéseket vitatják meg, akkor érdek csak ki népszavazást, és akkor hirtelen a polgár a levegőből kapottnak érzi ezt, hogy most hirtelen őt megkérdezik, egyébként meg soha semmiről. Hollandiában ugyanez volt a hatás. Ez volt Hollandiában az első népszavazás történelmileg. És ha a kormány nem tette volna meg azt, amit megtett, akkor valószínűleg vereséggel vészdődött volna a szavazás. A közvetlen demokrácia európai szinten tehát nem azon múlik ennek a sikere, nem azon múlik, hogy alkotmányügyi kérdésekben csupán mit tudunk szervezni, hanem azon múlna, hogy a normális politikai hétköznapok, politikai döntések területére is kiterjeszthető lenne-e. Ezért mondtam előadásomban el, hogy az egyes tagállamokban milyen eszközök vannak, illetve hát főleg nincsenek, de vannak bőven azért példák arra, hogy nem alkotmányos, hanem technikai, politikai részletkérdésekben milyen eszközöket alkalmaznak a politikai kultúrától függően a közvetlen demokrácia érvényesítésére. Ha nem is tökéletes a kép, de van ennek példája, és bizonyos rendszerességgel ez működik Európában, a felnőtt kor felé tartunk. Végül pedig Duffur megjegyzéséhez lenne egy kommentárom a pártok befolyására vonatkozóan. Nagy a vita a tudományban arról, hogy, hogy nem az a helyzet, hogy tulajdonképpen a pártok rátelepszenek a népszavazásokra is, és gyakorlatilag megduplázzák a pártpolitikai tevékenységüket a népszavazás ürügyén. Felmerül ez a kétel, de ez nem feltétlenül van így, erről lehet vitatkozni. Ön erre a dilemmára kérdezett rá, vagyis arra, hogy a népszavazások nem, az, nem vezetnek-e a pártok szakadásához, pártszakadásokhoz. Igen, előfordulhat, de inkább fordított a helyzet. Ha a pártok megosztottak, akkor népszavazást tartanak, vagy hát csatlakoznak egy népszavazáshoz, és akkor eldöntik a közös irányt ezzel. Mindkét, mindkettőre lehet példát felhozni. A pártok a közvetlen demokrácia eljárásai révén szerintem elsősorban megerősödnek, mert új kihívásokat kapnak a közvetlenül megnyilvánuló népakarat révén, és ezért kénytelenek jobb érveket gyűjteni, megerősödni abban, amit gondolnak, vagy megerősödni abban, amit másképp gondolnak ettől kezdve. Tehát ez mindenkinek nyereség lenne. A pártoknak és a polgároknak is. Végül pedig a jelenlegi pénzügyi válságról szólva. Jelenleg azt látjuk, hogy nem a bizalomvesztés a fő baj, a polgárok nem vesztették el ezt a fajta bizalmukat az európai döntéshozásba teljesen, hanem bizalomvesztés van az intézmények kompetenciája tekintetében. Tehát nem a döntés helyessége tekintetében, hanem az, hogy kinek, mikor és milyen eljárásban kellett meghozni ezt a döntést, miért úgy hozta meg, ahogy, miért ő hozta meg, és miért nem más. Ugye a spanyol bankok kompetenciája hol volt, amikor megengedték profit kritériumok nélkül a, az ingatlan válságot? Tehát például a bankok kompetenciájába vetett bizalom is megrendült, és általában az intézményekbe. De abban nem, abban nem, hogy bizonyos ö, szakmai kompetencia alapvetően megvan ezekben a szervezetekben. Újra kéne éleszteni ezen közvetlen demokrácia eszközeivel a demokráciát. Köszönöm szépen professzor úrnak. Öt percünk van csak, de Jorges professzor is szólt kért. Köszönöm szépen a lehetőséget. Kérdésem Kirkjeszne urat illeti, ám Hefner úr témáját is érinti. Az a kérdés merült fel, hogy van-e igazi európai szolidaritás, van-e lehetőség azt mondanunk, nem így fogalmazott, de ez a háttere, hogy a németek hajlandóak fizetni valamit, ám szeretnék látni, hogy ennek fejében bizonyos feltételeket teljesítenek a görögök. Ám nem. Tehát Kirgeszter úrnak színzak kérdésem. Az utolsó Berni levél kiváló volt, Péter Schneider idézte, vagy Svájc lesz Európából, vagy elbogik Európa. Ez volt a, a napilapban megjelent levélnek az üzenete. Van-e igazi svájci recept a közvetlen demokrácia bevonásával, amit a szomszédok leutánozhatnak? Tehát vannak-e pozitív, olyan pozitív példák, ahol is a svájci polgárok azt mondták, hogy a szomszédaink igényeivel úgy kell, azokat úgy kell kezeljük, hogy a, nem csak a törvényeinkben álló pontokat, hanem egyebeket is figyelembe veszünk. Ez bátorító volna. Hát a törvényeinket nem változtatjuk, nem szegünk törvényt ilyen célból soha Svájcban. Ugyanakkor egy viszonylag észszerű pénzügyi egyensúly működik nálunk, sokkal észszerűbb, mint a német egyébként, ezt hozzáteszem, ami szerintem egy teljesen hibás konstrukció, mert a német rendszer. Ugyanakkor afelől kétségeim vannak, hogy Európa odáig jutott-e, hogy egy igazi európai pénzügyi kiigazítási rendszer működne. Persze a regionális alapok bizonyos ilyen jellegű kiegyenlítő funkciót magukra vállalnak, ám mégsem teljes körű ez a rendszer. A, Svájcban Svájcban 1884 után alakult meg a, a szövetségi szint, de pontosan 48-ban, de azt hiszem Európa nem tart még ott a konfederáció tekintetében, mint Svájc 1848-ban tartott. Tehát nem hiszem, hogy teljesen más struktúrákat át lehetne egy egyben vinni egyik országról a másikra. Ugyanakkor a határmenti régiókban, például a Bódeni tónál vagy Baden-Mülhausen térségében nagyon jó kapcsolat alakult ki a szomszédos német szövetségi államokkal, illetve állammal, Lichtenberg, vagy, vagy az osztrák Foralberggel, bizonyos határon átnyúló problémák kezelésében. Tehát szomszédos politikák nekünk is van, és ilyen értelemben működtetjük ezeket az eszközöket, amelyeket az alkotmány megenged persze. Ezen túl persze Svájc nagyon sok területen nemzetközi aktivitást is kifejt, ami persze más államok is megtesznek, ez önmagában nem különleges de afelől szkeptikusak vagyunk, hogy belátható időn belül Európában egy olyan fajta folyamat kialakulhatna, mint mondjuk Svájcban a pénzügyi rendszer kiegyenlítésében. Európa sokkal jobban össze kell nőjön, úgymond, pszichológiai szinten, mielőtt egy európai démosz létrejön, amiről most nem beszélhetünk, mielőtt tehát hatékonyan ilyen eszközök bevezetőek volnának. Ha a németeket ma megkérdeznék, hogy Görögországot támogatni kellene-e, a túlnyomó többség elutasítaná ezt. És szerintem más államokban sem teljesen más a helyzet. Tehát az európai népek, legalábbis ahogy én látom, tehát kívülről nézem ezt, nincs, nem tartanak még ott a, a összenövésben, hogy bevezethetőek vannak ilyen rendszerek. Hefner hát, társelnök úr kíván még szólni. Sehr interessanten Diskurs jetzt. Nagyon érdekes vita diskurzus volt ez, és nem is a vége, hanem szeretem a kezdete egy olyan közvitának és, és vita kiérlelődésnek, amelyet most elkezdtünk. Németország és Svájc közeli szomszédok. Tehát ami Európában nagyon érdekes, az éppen a sokszíneség, sokféleség. Egyáltalán nem vagyunk egyformák, nagyon sokfélék vagyunk. Például a svájcok összemérhetetlenül szerényebbek, mint a németek. Ez is látható. Kirkeszner úr folyamatosan elkerülte azt, hogy a svájci modellt egyfajta példaképként állítsa Európa elé szerintem ebben igaza is van, túl egyszerű volna, hogyha lemásolni próbálnánk azt, ami egy másik államban működik, vagy egy nagyobb, nagyobban leutánoznánk, nagyobb méretekben. Ugyanakkor a kérdéshez az is kapcsolódik, hogy nem, mi ugyanakkor tanulhatunk önöktől. Önök nem taníthatnak bennünket, ám mi tanulhatunk önöktől. Átfogó, em, empirikus kísérletek folytak már 80-as, 90-es években e kérdésekben, hogy vajon nagy különbség van-e abban, hogy milyen mértékben beszélt a közvélemény egy döntés meghozatalában. Ha valaki azt mondja nekem, hogy ezt is ezt teheted, és más nem, akkor ö, ez felháborít. Ha viszont engem is bevontak a döntésbe, amelynek következményeit vállalnom kell, akkor sokkal inkább elfogadom. Ha az állampolgároktól plusz adókat követelnek, ám nem vonják be őket a döntés folyamatába, akkor inkább az állampolgárok abban ügyeskednek, hogyan kerüljék el e potlagos adókat. Ha úgy, ahogy Svájcban történik, ha az emberek megértik, hogy milyen célok érdekében költik el az ő adópénzüket, akkor sokban működik ez a rendszer. Ha statikusan vizsgáljuk a helyzetet most, Németországban valószínűleg nem, nincs még készség arra, hogy Görögországnak átadjanak eszközöket. Ám éppen ez a fatális vetülete a, a témáknak. Németországban egyfajta düh elutasítás érvényesül, mert azt mondják az emberek, senki sem kérdezett meg bennünket arról, hogy hogyan adják ki a pénzünket garanciák és egyebek nélkül. Még Görögországban sem egyfajta nem, nem hála érvényesül, hanem düh, mert nem kérdezte meg őket senki arról, hogy vállalják-e ezeket a hiteleket. Az a benyomásom, hogy ezt a csomót nem lehet csak úgy átvágni. Szerintem azok, akik fönn döntéseket hoznak, nem mindig keresik a támogatottságot. Egyetlen módja van annak, hogy a problémát érzékeltessék az emberekkel, megvizsgálják, milyen kiútak lehetségesek. Erre vonatkozóan középszinten csak így képzelhető el egy pénzügyi kiegyenlítési rendszer amely Svájcban működik, és teljesen más, mint ami most Németországban működik. Ez ugyanakkor felvet egy óriási kérdést, amely el egy közvita folyamatot, az pedig arról kell szóljon, hogy az emberek részt vettek-e, részt vesznek ezekben a döntésekben, vagy fölülről rá oktrojálják ezeket a döntéseket az emberekre. Tehát felvető a kérdés, hogy az, ez az új eszköz, amely például a, kor, a gazdasági kormányzásban, a, a államvezetési unió, a banki unió, Vajon hogyan lehet demokratikus módon megerősítető döntés, ahelyett, hogy technokrata, módon az emberekre erőltető döntést legyen, ezzel kell foglalkoznunk, mert különben el fogja utasítani az emberek ezt. Nem véletlen az, szerintem, hogy Svájcnak sikerült ilyen régóta már egy erős, közös identitás kialakítani különféle etnikai hátterű és nyelvű közösségek között. Tehát sehol sem azonosulnak az emberek olyannyira az államukkal, mint Svájcban. Európában a 27 tagállammal kell számolnunk, felvető a kérdés, ugyanát az integrációt erősíteni. Svájcban folyamatos a közvita, a diskurzus, eh, kezdeményezések, eh, népszólások révén ez szor, szóval, ez hozza létre a kohézió Svájcban szerintem, és ez hozza létre azt az önazonosságot, amely Svájcban érzékelhető. Azt hiszem, hogy telem alig néhány másodpercünk maradt, de mégis helyesnek tűnik, hogyha megadom a szót utoljára professzor úrnak. Gänzen, das ist mir gerade nicht eingefallen. Köszönöm. Jörges úr kérdésére még nem válaszoltam. Svájcban szavaztunk arról, hogy egy milliárd fizetünk a keleti bővítésére az Európai Uniónak. Noha nekünk elvileg semmi közünk nem lenne hozzájuk. Ez tehát példa arra, hogy még csak a nem, nem közvetlen szomszédainkra is adtunk pénzt, amikor arra úgy tűnt, hogy én... Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Nagyon jó, hogy ilyen Svájc, még másokra is szükségünk lenne. Na mindegy, most le kell zárnunk az ülésünket, de én szeretném megköszönni minden jelenlévőnek, az itt létett a munkát, az előadóinknak is. Ma délután Gurmai asszony helyettesít engem az elnöki székben, és Hefner kolléga is itt lesz, mert más feladataim vannak, amiket nem tudok elhalasztani, de még egyszer mindenkinek köszönetet mondok a délutáni szakértőinknek is, és most lezárom az ülést.